La séance est ouverte. Hölgyeim és uraim, napot kívánok, az ülést megnyitom. Először is Mario Montit szeretném a körünkben üdvözölni. Ő fogja a ma délutáni meghallgatást megnyitni. Nagy megtiszteltetés, hogy itt van közöttünk Mario Monti szenátor elnök úr. Mindenki megkapta a napi rendet? Hogyha nincsen senkinek hozzáfűzni valója, kedves kollégák, akkor azt hiszem elfogadottnak tekinthetjük. Lenne egy javaslatom. Több, gyakorlatilag több mini meghallgatásból áll ez a mai délután vagy est. Te? Mario Monti után Richard Murphy következne, Azt hiszem, hogy lerobbant a vonat. A... Nem tudom, hogy idejére, ha nem, akkor majd egy köve, korábbi, egy későbbi ülésre fog eljönni. Marius Kohlnak hasonló problémája van, aki a luxemburgi nagyhercegség adóhatóságának volt elnöke. Sajnálatos módon nem tud majd lenni ezért azt javasolta, hogy egy következő ülésünkre jön el. Június 23-ai ülésünket javasolta. Ugyanakkor Madame Reading és Monsieur Deltour megerősítették a részvételüket. Éppen ezért azt javaslom, hogy csapjunk a lovak közé és hallgassuk meg Mario Montit, fontos lehet a munkák szempontjából. az amit én nem szeretnék mondani, de ezt talán a végén mondanám. Ami a többi meghallgatást illeti, önök is tudják, hogy megszokás szerint nyilvános a zülésünk. A bizottság tagjainak és a meghívottak szempontjából fontos nyelveken tolmácsolás természetesen rendelkezésre. A munka dokumentumok ugyanígy ezeken a nyelveken rendelkezésre állnak a szakbizottságunk honlapján. Szenátor úr, kedves barátom Mária Monti. A mi szakbizottságunk <clears throat> nagyon érdeklődve várja, hogy mi mond ezzel a témával kapcsolatban. Már azelőtt felajánlott, hogy eljön ide közénk, mielőtt meghívtuk hivatalosan. Az ön jelenléte és az elmondan, amiket el fog mondani, az számunkra nagyon fontos és értékes, hiszen a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején az Európai Bizottság tagjaként pontosan ezért a területért volt felelős, és önhöz kötődik annak a folyamatnak az elindítása, amely az abnormális adóversenyt, eh, amely akkor a tagállamok között létezett, megpróbálta valahogy szabályozni. Az a benyomása lehet sokaknak, hogy a gazdasági életszabályainak többségére vonatkozó, tehát a gazdasági életre vonatkozó szabályok többségét eh, harmonizáltuk, valóban egy na, igazi európai belső piac eh, működik. Eh, bevezettük az eurót, amely lehetővé tette, hogy a monetáris versenyt, a valuta vagy deviza versenyt megszüntessük, amely különösen káros volt és az a, a társasági adózás ugyanakkor továbbra is tagállami ha, ha, felelősségi körben maradt. És most 2013-14-ben világosá vált, hogy ezen a téren nagyon messze vagyunk még a kívánt szintől, éppen ezért egy változó gazdasági, politikai kontextusban főként most már, hogy 28 tagállamból áll az Európai Unió, ahol a politikai eh, helyzet is megváltozott, eh, amely arra kényszerít bennünket, hogy komoly politikai lépéseket tegyünk. A, ezért is jött létre a mi szakbizottságunk, hogy megvizsgáljuk eh, mm, azt, hogy pontosan mit is, mik is történtek, a konkrét számokat a nyilvánosságra a, hozzuk, illetve remélhetőleg majd javaslatokat is tehetünk később. Pár évvel ezelőtt ön volt az a biztos, aki felelős volt e, ezért a területért, azt követően pedig a hazájában is ugyanezen a szakterületen dolgozott. Éppen ezért úgy érzem, hogy mind az európai, mind a tagállami perspektívából rá tud világítani a részletekre. Két eh, társadalmunk Elüze Ferreira, aki jelen van, Mikael Teurer al liberális frakció tagja, eh, is késésben van, de nem sokára megérkezik. Hogyha Eliza és egyetért, akkor Monti úrnak adnám meg elsőként a szót, és utána pedig a társadalmak és a frakció szóvivők következnek. Parancsoljon Monti úr, öné a szó. Monsieur le Président. Elnök úr, kedves Alem, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Önök szakbizottságában ma. Leleplezett, és elárulta, hogy én magam kezdeményeztem ezt a e, mai alkalmat, nem túl diplomatikusan. E, azt mondtam, hogy hát ha meghívnának, szívesen eljönnék <clears throat> az önök szakbizottságába. Ami azt hiszem jól mutatja, hogy e, az önök szakbizottságát nagyon fontos új fejleménynek tekintem az európai intézményi és gazdasági, politikai, fiskális fejlemények tekintetében. Éppen ezért a távolból mégis szorosan követem az önök meghallgatásait, és nagyon meglepett egy aspektusa az önök munkájának. Az elnök úr személyisége és aktivitása valóban e, imponáló. Nagyon komoly hullámokat vert a közvéleményben e, mindaz, ami napvilágít látott e, a sajtóban ezzel kapcsolatban. Ön azonban, elnök úr, valóban kiválóan kezelte a közvélemény hullámait, ezért csak gratulálni tudok. És tényleg hangsúlyozta azt, hogy őnek majd konkrét javaslatokat kívánnak letenni az asztalra. És ahogy azt a politikai érde megszoktuk, nagyon gyakran rövid eh, távú gondolkodnak, az önök esetében ezt egyáltalán nem lehet elmondani, aminek különösen örülök. Tehát nagyon komoly politikai és intellektuális érdeklődéssel követem az önök munkáját, ezért is fogadtam el olyan nagy örömmel ezt a meghívást. Lamassur elnök úrral folytatom angolul, tehát... Mind. Uh, and I will stick to what uh, he has in mind. Az volt az elképzelésünk, és maradnék is ennél, hogy az elkövetkezendő percekben egy konkrét olvasatát adnám annak, hogy az adóügyi koordináció uh, kezdetén pontosan mik is történtek. Milyen szemszögből közelítek majd ehhez a témához. Nos, politikai szemszöget választottam, és arról beszélek majd, hogy hogyan próbáltuk meg, több, kevesebb sikerrel, tehát hogyan próbáltuk meg azt, hogy életet leheljünk az európai szakpolitikai koordináció talán legnehezebb területében. Mert, ahogy az akkor volt, és ez azóta sem változott, az adózás az egyhangúság tehát az adóügyi kérdésekben egyhangúsággal, egyhangúsan kell szavazni, ezért bármelyik tagállam bármilyen kérdésben bármikor blokkolhatja a döntéshozatalt. Az egyhangú döntéshozatal problémája miatt most, amikor vannak sürgető kérdések, talán érdekes lenne azon is elgondolkodni, hogy hogy hogyan lehet esetleg magát a döntéshozatali mechanizmusokat is újra gondolni. 1995-ben eh, Jacques center től kaptam azt a megbízást, hogy a pénzügyi szolgáltatások és az eh, adó politikát, akkor adópolitikai ügyek gyakorlatilag te, terén teljes padhelyzet volt. Nagyon nagyok voltak az ambíciók, de az eredmények igencsak. Mm. Igen, csak gyengék kicsik voltak, éppen ezért azt javasoltuk, hogy az ambíciókat kellene talán egy kicsit mérsékelni. Ez volt az első lépésünk. És aztán megpróbáltuk egyre jobban megnehezíteni a pénzügyminiszterek dolgát, hogy egyre kényesebb legyen nekik, hogyha egyszerűen nem is hajlandóak beszélni adóügyi kérdésekről. Hogyan próbáltuk ezt garantálni? stratégiának volt egy, egy megnyugtató és egy, egy kényesebb vagy, vagy cigibb része is. El, nyilván nem az volt a terv, hogy azt mondjuk majd nekik, hogy a fiskális szuverenitásnak eh, búcsút inthetnek. Nem. Ahogy azt a monetáris szuverenitás esetében tettük pár évvel eh, korábban tettük, rájöttünk, hogy Igazából csak a szuverenitás látszatát őrizték fogalkörömmel, a fiskális szuverenitást napról napra vesztették el az európai piac integrációja miatt. Így tehát az egységes belső piac koherenciája szempontjából és a saját pénzügyminisztereik számára is jó lett volna, hogyha nagyobb az adóügyi koordináció. Ezt mondtuk. A harmonizáció zászlaját feladtuk, a koordináció zászlaját pedig felhúztuk. Lehet, hogy a szemantikai, apró szemantikai különbség mégis kevésbé bántó, kevésbé vették ezt veszélynek. Tehát harmonizáció helyett koordináció mérsékeltebb ambíciókkal vágtuk neki ennek a feladatnak. Akkor ugye még csak 15 tagállam volt. Itt 15 pénzügyminiszter ült az asztalnál. És hát így is könnyen előfordulhatott, hogy egy kényes kérdésre azt mondták, hogy ezt nem is tűzik napjánra. Éppen ezért bevezettük azt, hogy a stratégiának legyen egy olyan összetevője is, amely megszégyeníti a politikusokat akkor, hogyha visszadobják a labdát. Hogyan lehet megszégyeníteni a tagállami politikust, eh, hogyan lehet pellengére állítani, hogyha ilyesmi történik. Nos, a valóság adta meg a választ, mint oly sokszor. Már akkor is belőle a 2007-es, 8-as gazdasági válság előtt 10 évvel vagyunk. A munkanélküliség, főként a fiatalok munkanélküliségének problémája egyre növekvő volt Európában, és az világossá vált, hogy évről évre az adóügyi koordináció hiánya miatt a társasági adó alap nagyon mobil volt, e, így ezek előnybe kerültek a személyi e, jövedelem adót fizetőkkel szemben, akik immobilisek voltak. Nyilván <clears throat> ne, főként a képzetlenebbekre gondolunk, nem a form, nem, nem az első osztályban játszó focistákra gondolok itt, vagy a legmagasabban képzett, eh, szakképzett szakemberekre, hanem a kétkezi munkásokra, akiknek eh, nem volt módjuk arra, hogy az adó, hogy adó optimalizás eszközével érjenek. Így tehát eh, és azt próbáltuk mindenképpen hangsúlyozni, hogy ez egyáltalán nem segít a munkanélküliség problémájának megoldásában. Úgy éreztük, hogy ezzel tudunk nyomást gyakorolni a pénzügyminiszterekre és az állam kormányfőkre, akik már nem mondhatták büntetlenül, hogy munkahelyteremtését harcolnak, miközben az adókoordináció ügyével nem voltak hajlandóak semmit sem kezdeni. Jó, rendben. Akkor kevésbé ért, érezték magukat veszélyben, szigyelték magukat, hogyha ezt nem tűzték napirendre, de hát ott volt még mindig az egyhangúság, az egyhangú szavazás, bármit blokkolhattak, bármilyen döntést. Igen, ezt megtették volna, de nem tették meg. Mert ez egy igazi pedagógiai egyszerre volt politikai és pedagógiai folyamat az Európai Bizottság kérésére a 96-os olasz elnökség során egy informális Ekofin tanácson Veronában indítottam ezt a folyamatot, 97. december 1-ével zárult le ez a folyamat, tehát olasz elnökséggel kezdődött, és egy luxemburgi elnökséggel zárult 97 második felében, amikor is egy olyan csomagot állítottunk össze, adókoordinációs csomagot, amely három részből állt, most nem mennék a technikai részletekbe, a forrás, forrásadó bevezetésének, vagy, vagy a forrásadóra vonatkozó európai irányelv alapjait fektettük itt le, a jogdíjakra vonatkozó a kamat adóirányelvbe alapjait fektettük itt le, utána pedig a különböző jogdíjakra vonatkozó adózási szabályok a európai alapjait tettük le, valamint az önkéntes az adományozmások önkéntes felvizsgálatának rendszerét a peer review keretében. Ez így adott két csomagot, mint olyan sok politikai tárgyalás során, hogyha tárgyalások során megfelelően csomagoljuk be ezeket a javaslatokat, akkor az úgynevezett vörös vonalakat, redline-okat is ezzel mintegy eh, áthidalhatjuk, hiszen minden tagállamnak volt kisebbeknek, nagyobbaknak ilyen vagy olyan vörös vonalak, vagyis olyasmi, amiből nem enged én ott optimista alkat vagyok, nem látok vörös szint, piros vonalakat. Én úgy látom, hogy mindig meg lehet találni azokat a feltételeket, amelyek mellett eh, valaki hajlandó az, álláspontján változtatni, és már nem mondja azt, hogy ebből már pedig nem engedek, itt a sarkamba kell, hogy álljak, ebből semmi áron nem engedek. De hát valahogy mégiscsak eh, egy csomagba kell gyúrni ezt. Nyilván ennek egyes elemei vonzóbbak lesznek egyesek számára, más elemei meg pedig mások számára. Emlékszem, hogy akkor Belgium szeretett volna mindenképpen egy kamatadó irányelvet bevezetni, mert nagyon szúrta a szemét az, hogy a gazdag belgák, mondjuk a gazdag belga fogorvosok Luxemburgban, luxemburgi bankokba tették a pénzüket, hogy az adót elkerüljék. Nyilván Luxemburg nem bánta ezt, De az nem már nem tetszett a luxemburgiaknak sem, hogy a belga székhelyű multiknak pedig a Belgium adott mindenféle adókedvezményeket. Akkor 15 tagállam volt, csak kettőt említettem, már, de már így is lehet látni, hogy ha a kamatadó irányelvet és más például társasági adózási elveket egybe gyúrunk, csomagba gyúrunk, akkor a látszólag homlok egyenest ellenkező érdekű és álláspont országokat is eh, megegyezésre lehet <clears throat> juttatni. Volt még egy fontos elem, amely manapság különösen aktuálissá vált. A múltban minden EU, EU szinten minden adóügyi kérdéssel szigorúan szakmai szinten foglalkoztak, vagy a főigazgatók, a közvetlen vagy a közvetett adózásért felelős főigazgatók ültek le tárgyalni, ami kiváló receptje annak, hogy a legjobb szakemberek beszélnek erről. <clears throat> Ugyanakkor arra is kiváló recept, hogy semmi nem változom, minden menjen tovább a régén megszokott módon. Ezen is próbáltunk változtatni. Megpróbáltuk bevonni a pénzügyminisztereket is, hogy egy politikai eh, aspektusa is legyen ennek a folytam, folyamatnak. Egy adópolitikai csoportot hoztunk eh, létre, és itt ezt háromszor aláhúznám, az Európai Bizottság elnökölte ezt, nem a tanács, nem a soros elnökség, nem az Európai Bizottság elnökölte ezt, és minden tagállamot felkértünk arra, hogy küldjék el szakembereket. Volt, hogy valóban adógyi főigazgatók voltak. Belgium esetében az akkori pénzügyminiszter az Európai Parlament egy belga képviselőjét küldte, akiben bízott a miniszter, és így tovább, és így tovább. Tehát ezen a téren nagyon rugalmas volt az összetétel ennek az adópolitikai csoportnak, rendszeresen ülésezett, ami ugye pénzügyminiszterekkel nem nagyon működött volna. Olyan emberek voltak, akik, hogyha ők maguk meg voltak győződenek ennek szükségeségéről, akkor a pénzügyminiszternek Tehát, hogy akkor javasolta volna a pénzügyminiszternek, hogy változtasson a szabályokon. És végül mind a 15 pénzügyminiszter egyhangúan döntött úgy, Ott volt például Gordon Brown, akiről tudjuk, hogy nem volt adóügyekben egy könnyű eset. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy nagyon élénk parázs vita folyt, de a végén egyhangú döntésre jutottak. De hét második felében ki elnökölte. Nem a adópolitikai csoportot, hiszen ez a bizottság volt, hanem az ECOFIN tanácsot ki elnökölte. Nos, a luxemburgi miniszter, pénzügyminiszter, hogy hívták a luxemburgi pénzügyminisztert? Jean-Claude Junckernek hívták, aki egyszerre volt miniszterelnök és pénzügyminiszter. Tehát 97. december 1-én elfogadott adócsomag, amelyet általában az adó, azó, az akkor elkezdődött és azóta is folyó adóügyi koordináció tényleg alapkövét fektette le, illetve az állami támogatásokra vonatkozó szabályok, az úgynevezett tax ruling, vagyis adóhatósági állásfoglalásokra vonatkozó lehetőségek. Elsősorban Jean-Claude Junckernek köszönhető, aki nagyon jól vezette le a tárgyalásokat. hogyha Jean-Claude Juncker viselkedését nézem európai kontextusban, nos, akkor akkor azt hiszem, hogy nyugodtak lehetünk abban, hogy ezen a területen ő valóban komoly, meggyőző kérdésből dolgozik. Pierre Moszkovic és Margaret Vestager a két felelőse most az Európai Bizottságban ennek a témának. Mindkettőkkel beszéltem, és úgy tűnik nekem, hogy mindketten ugyanolyan elkötelezettek, elszántak, mint a bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker. a tanács elesfoglalása, illetve a tagállamok által a tanácsban elfogadott tessegi adó döntés. Nos, ennek persze van, voltak mellékkövetkezményei is. Megpróbáltunk persze következetesek lenni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a negatív mellékhatások ne legyenek túl súlyosak. De voltak pozitív mellékhatások is. Például az, hogy elkezdhettük ezt a folyamatot a tagállamokkal. Hosszú, vörögös út ez, amely akkor indult. Emlékszem, 99. júniusában adóügyi biztosként ellátogattam a német elnökség képviseletével Bernbe, a akar, a svájci pénzügyminiszterrel akkor először beszéltünk adóügyekről, aztán később a Liechtensteini is. Uh, És számos egymás utáni lépés során követtem egyes döntéseinknek az európai sorsát. Az én 18 hónapnyi olaszországi adófizetői ö, ö, főnökségi létem is ö, emlékeket hagyhatott egyes adózókban, de amikor a verseny ügyi tárcáért felelős biztos lettem, akkor különösen sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet az állami támogatásokról szóló szabályokat, még akkor is, hogyha ezeknek a tipológiája már akkor is létezett valamennyire, hogyan lenne átalakítható, és az a tevékenység, amit elkezdtünk, az ö, hogyan hozható összhangba a tagállami szinten elkezdett intézkedésekkel. Ugye előfordult olyan helyzet, hogy én, mint biztos képviseltem egy álláspontot, és 15 tagállammal álltam szemben, mindegyik az ellenkezőit mondta. De 5 évvel ezelőtt, amikor az akkori bizottsági elnök Barózó úr arra kért, hogy írjak egy jelentést a bizottság számára a belső piaci jövőjéről, akkor ebben is szerepeltettem egy adóügyi fejezetet, amely az adóautonómiát, az adó szuverenitást ö, is megfogalmazza egyfelől, hogy a pénzügyi minisztereknek is kedvezzen, de azért azt is javasolja, hogy hogy újra kellene indítani azokat az erőfeszítéseket, amelyek a harmonizáció irányába mutatnak, főleg a vállalkozási adó vonatkozásában. Ennek az volt az intellektuális savaborsa, hogy ezt csak úgy lehet lenyelni, hogy egyfelől hozzá szeretni kell az adó kulcsok ö, harmonizációját, vagy gyűlölni kell az adó kulcsok harmonizációját. Az A esetben nincs értelme a harmonizációnak, annak a különböző termékcsoportokra való lebontásának. Ha meg valaki utálja a harmonizációt, az ráták adókulcsok harmonizációját, mert szereted az adóversenyt, akkor ugyanakkor nem örülnek annak, hogy egyes országok átláthatóbbak, másik, mások pedig kevésbé átlátható módon játszák a maguk, maguk adó ö, kedvezményes díjét. Nos, ezzel megint csak be lehetett gerjeszteni egyes tagállamokat a pozitív irányba. És ezért Barozó elnöknek egy adópolitika irányvonalat javasoltam, és most az a benyomásom, hogy Moszkovicsi biztos, aki az önök bizottságával is kapcsolatban van, újra eltökélten képviseli azt, hogy a vállalkozási adót legalább harmonizálni kéne. És ön elnök úr és én más kollégákkal közösen sokszor egyeztettünk már mi magunk is a három intézmény képviseletében, a parlament tanács és bizottság képviseletében is olyasmiről, ami lehet, hogy nem tisztán adóztatási kérdés, de azért mégiscsak összefüggésben áll vele, hiszen az Európai Unió saját bevételi forrásairól volt szó. És azt hiszem erről az oldalról lehet megragadni a problémát, azt ugyanis, hogy a nemzeti adópolitikák autonómiájának figyelembevétele mellett is legyen valamilyen európai jelleg ebben a dologban. Szerintem ez egy ígéretes téma, ezzel folyamatosan foglalkozni kell. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösen ezt az utolsó felszólítást és összefoglalást, nagyon magasról szemléli a dolgokat, képes a szintézisre. Most két társ előadónknak adok lehetőséget, hogy föltegyék első kérdéseiket, és utána pedig a frakciók felszólalói következnek. Eliza Ferreira asszony, köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Monti Szenátor úr, nagyon Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Minden, amit tett és mondott, súlyjal bír, és amit javasol pláne. Reméljük, hogy ennek a különleges bizottságnak a munkáját is majd és eredményeinket is követni fogja, és folyamatosan tanácsol minket konkrétabban. Május 5-én Nószúra egyeztettünk, és az volt a benyomásunk, hogy egy kezdeti reménysugár után lelassult a, a tárgyalások üteme, és a legtöbb kérdésre, amit szerettünk volna megválaszoltatni, nem kaptunk választ. Az a kezdeti lelkesedés, ami négy-öt évvel ezelőtt megvolt, úgy tűnik, hogy lelohadt, ebből csak egy gentleman's agreement lett, aminek nincsen végrehajtási funkciója, és a konkrét helyzet még a LuxLeaks és az Offshore Leaks és a SwissLeaks előtt is már rosszabb volt, mint korábban, egyre igazságtalanabb a polgárok szempontjából. Tehát ez fenntarthatatlan, ez a soft megközelítés ön is jól látja, hogy melyek a legnagyobb problémák. Az, hogy például különböző szintűek a vállalkozási adók, de ezek, ezek a problémák most már nem csak európai szinten, az eurozóna szintjén jelentkeznek, hanem egy-egy országon belül is, mert egyes tagállamok költségvetéseit kontrollálják, ugyanakkor ezek, ugyanezek a tagállamok ezzel egy időben nagyon excesszív adószabályokat alkalmaznak. Itt most Belgiumról, Luxemburgról, Írországról, Hollandiáról, Svájcról beszélek. Tehát nem ö, tényleg csak az adókról kéne beszélni, hanem arról, hogy milyen módokon erodálódik a jövedelem, folyik el a pénz, az offshore központok irányába a két oldalú, több oldalú adó megállapodások révén, amelyekben vastagon benne vannak az ismert adóparadicsomok. Tehát itt a gyakorlat oldaláról, nem is annyira a jogalkotás oldaláról kéne megragadni a problémát gyakorlati és európai oldalról egyszer Ugye a CCCTP ennek egy módja lehet, illetve a, az állásfoglalások megosztása, kölcsönös megosztása. És a bizottság által javasolt vonalat mi támogatjuk, de azt látjuk, hogy a megfogalmazott új vonal óta sem volt az egyes tagállami adóhivatalok között semmiféle egyeztetés. Az alapszabály vagy alapválasz minden az, hogy senki sem kérte az adatot, de ha kérte volna, egyébként nem kapta volna meg, mert minden titkosnak minősül. De hát ha nem is kérték, akkor miért adnánk? Miért nem kértétek, kérdezzük? Azért, mert úgyis titok. Szóval bezárul a kör, és továbbra is felgöngyölíthetetlenek a szálak, amelyek az adóparadicsomok felé vezetnek. Országonkénti jelentéstétel van, automatikus adócsara, csere. Nyilván önök is tudják, hogy még milyen intézkedések léteznek, de ezek mind kiázhatók, és a közben politikailag már fenntarthatatlan helyzet kezelésére ön akkor mit javasolna? Két politikai természetű kérdésem, felvetésem lenne. Amikor a tagállamokkal, pénzügyminiszterekkel szembesülnek, illetve szembesítik őket az alapvető versenyszabályokkal, ezeknek a megsértésével a saját országaikban, akkor ők mindig azt mondják, hogy mi kicsik vagyunk, ezt az érvet használják a luxemburgiak, hollandok, a belgák, Kicsik vagyunk és periferiálisak, ezt az érvet a hollandok használják, és az írek. Vagy kicsik vagyunk, de nagyon nyitottak, és akkor ez, ez a svájci meg a holland érvelés. Politikai értelemben ezek azonban meglehetősen furcsa indokok, és persze még olyan kibúvó is van, hogy hát a nemzetközi verseny annyira kegyetlen a egyéb nem európai adó paradicsomokkal, Szingapúrral, Hongkonggal, és nem tudom mivel, hogy mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy nekünk ne legyen ilyenünk. Tehát nagyjából így foglalható össze az, amit válaszként kapunk, de ön, mint nagyon tapasztalt, a témában járatos ember, ön szerint hogyan lehet ezt a trendet megfordítani? Mert a meglévő intézkedésekkel nem. És a helyzet pedig egyre tűrhetetlenebb. Köszönjük, Erze. Most Mikael Tajrát szólítom, ő is előadó, előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök urak, Monti úr. Említette bevezetőjében, hogy az első adó megállapodás akkor ütettet nyilván, amikor Jean-Claude Juncker volt a luxemburgi pénzügyminiszter. Eliza a társelőadóm is elmondta, hogy az Európai Unió országait végiglátogattuk, ezeket az említett országokat is, és Holland, Írország, Luxemburg, Belgium, és azt látjuk, hogy nő a támogatottsága annak a jogalkotási javaslatnak, amelyet a bizottság képvisel, főleg az automatikus adatcsere vonatkozású, és az egyes országok parlamentjai kormányai várják a CCCTP véglegesítését. Sok minden függ majd ettől a szerzőjogdíjak területén is. Ön, ha ezt az egész csomagot egyszerre tekinti, akkor az-e a benyomása, hogy igazságosodik-e a verseny, az adó verseny? Van, aki azt mondja a szakértők között, hogy kisországok számára egyenesen szükséges az adóverseny, mert enélkül költségvetési szükségleteiket nem tudják megteremteni ha nem lenne adóverseny, mondják egyesek ezekből az országokból, akkor azt mondják, hogy ők kis és periferikus országokként képtelenek lennének bármilyen tőkét vonzani. A Financial Times-ban azt olvassuk, hogy hat multi közül egy, tehát minden hatodik adóparadicsomban tartja fönn fő székhelyét. Írországban, Hollandiában múlt héten azt láttuk, hogy a felelősök a másik országot, sőt még az USA adórendszerét hibáztatták, tehát írországi szakértők konkrétan azt mondták nekünk, hogy az EU rossz célokat követ, a valódi probléma nem az adórendszerek jelenlegi jellege, Írországból nézve tehát, vagy Hollandiából nézve, hanem az USA adórendszere a fő probléma. Kíváncsi lennék az ön véleményére ebben a vitában. Az úgynevezett Double Irish nem önmagában probléma, hanem az úgynevezett eh, holland szendvicssel együtt eh, jelent problémát, amikor tehát több ország ugyanazt a modellt vezeti be, egyfajta adóparadicsom jelleget ad egyes területein hazájának, arra hivatkozva, hogy az az adott ország egy hídfő Európa felé. Ugye a tax haven és a tax heaven kifejezések nagyon hasonlítanak, csak egybetű. betű választja el őket egymástól. Tex Hellnek pedig sokat, sokan az, azt tekintik, amikor nagyon magas az adó kulcs. Önnek mi a véleménye a minimalizált közös adókulcsról a CCCTP kapcsán, és esetleg a maximális adó kulcs gondolata, gondolatáról is érdekelne a véleménye. Tapasztalata alapján, és ez az utolsó kérdésem, mint volt ha szólok, az álfa héja típusú adók problémáját úgy tűnik, hogy megoldottuk, de a LuxLeaks mégis azt mutatja az Amazon ügy konkrétabban, hogy ha egy cégnek több mint egy milliárd euró ö, Németországból származó forgalmát csak luxemburgi adókulcs alapján kell megfizetni, akkor a német vásárlók, amikor az Amazonon könyvet vesznek, azt hiszik, hogy áfát fizetnek, valójában ezt az áfát egy luxemburgi cég nyeli le, Önnek mi a tapasztalata erről? Mekkora ösztönző erőt jelent, jelenthet az, amit ön a tagállamokkal megtárgyalt az első adócsomag kapcsán? Vagy egyáltalán tervezi -e ezt, hogy ezt tovább vigye ezt a dossziét? Szenátor úr, akkor öné a Köszönöm, köszönöm szépen mindkét előadónak a kérdéseit. Remélem, hogy nem egy tragikus félreértés felé haladunk. Én nem vagyok ugyanis adószakértő. És adóügyi biztosként pontosan ez volt a szépsége az én kinevezésemnek, hogy a szakértőkre támaszkodhattam, mégis egy friss megközelítést tudtam alkalmazni. Főként Tajrer úrnak mondanám, nagyon pontos, precíz, konkrét kérdéseket hallhattunk. Ha megengedi, akkor fordított sorrendben válaszolnám meg őket. A leverage hatás, nem emlékszem, hogy ezt annak idején beszéltük volna. Beszéltünk volna erről. 18 évvel ezelőttről beszélünk ugyanis. Ha valaki akkor nehéz és tényleg kimerítő üléseket követően egy, azt valaki azt mondta volna, hogy mit gondolok a, mit szólnék egy holland szendvicshez és egy dupla írhez, eh, double irishhoz, akkor nyilván azt mondtam volna, igen, éhes is vagyok, és egy dupla ír viszkit is elfogadok szívesen. Na de komolyra fordítva a szót. Nehéz mm, meghatározni azt, hogy mi számít fair adóversenynek. Ugyanakkor a társasági adózás terén az EU-s magatartási kódex, aztán az oecd e viszonylag világos meghatározást alkalmazott arra, hogy a káros adóverseny szembeállítva a tisztességes adóversennyel és a magatartási kódex csoport pontosan ez alapján dolgozik azóta is. És hát végső soron most idéznék röviden ebből a magatartási kódexből, amelyet egyébként szerintem azóta sem módosítottak, ha már itt tartunk. Ide tartoznak az a jogszabályok és adminisztratív gyakorlatok, amelyek az adózás területére vonatkoznak, az A bekezdésben meghatározott hatály keretein belül egy hatékonyabb adózást céloz meg, hogyha a tagállamon alkalmazott adószín, adókulcsnál alacsonyabb adókulcsot fizetnek, az potenciálisan károsnak minősül, ezért kiterjed erre a magatartási kodex. A nominális adórát az adó alap egy más releváns faktor is ide tartozik, és aztán jön egy hosszú felsorolás, illetve öt különböző faktor felsorolása, amelyekre vonatkozóan hogy figyelembe kell venni többek között ezt meg ezt meg ezt a faktort, amikor azt elemezzük, hogy potenciálisan károsnak eh, minősül-e egy adóügyi intézkedés. Azt hiszem, hogy még mindig hasznos különbséget tenni a tisztességes és káros adóverseny között. Ha másért nem, akkor csak azért, mert hogyha ezt teljesen elhagynánk, minden adóversennyel szemben, megpróbálnánk felvenni a harcot, akkor sokkal nagyobb lenne a felháborodás, és az lenne a kritika, hogy de hát a bizottság, amely többek között, mármint az Európai Bizottság, amelynek többek között az a feladata, hogy a kartelleket, kartelek ellen harcoljon fel, most már egy tagállami kartelt épít, amely megpróbálja a zók vérét szívni. Ezért Tajrer úr, önnek mondom, nagyon óvatosan, körültekintően kell eljárnunk annak érdekében, hogy mindenfajta adóversenyt ne ítéljünk el, már csak azért is, mert a nemzetközi arénában Európa általánosságban szólva sokkal komolyabb adóterheket vett ki, mint a világ más részein. Már csak azért is, mert az európai szociális modell bizony nagyban különbözik másokétól. Tehát bizonyos fokú adóverseny segíthet abban, hogy egyes tagállamok az állami kiadásokat valahogy bizonyos szinten áttartsák. Tehát ebben azért nem, ez nem önmagában véve ördögi gondolat. A probléma ott kezdődik, amikor piac torzítóvá válik, mert a mobil adatbázissal adó alappal rendelkezők jó versenyelőnybe kerülnek azokkal szemben, akiknek, akik jóval kevésbé mobilisak adózási szempontból. A perifériás tagállamok érveivel kapcsolatban, hát én nem nagyon veszem be ezt a maszlagot, megmondom őszintén, mert ha valaki kicsi, az önmagában nem hátrány feltétlenül. Vannak bizonyos földrajzi szempontok, ami hátránynak számíthatnak, például több ezer szigetre rendelkező ország, ez egy olyan földrajzi adó, mondjuk Görögországra, ami egyébként pont nem a gyönyörű görög szigetek miatt került válságos helyzetbe, de a, amelynek megvan ez a problémája, nos ott az állami támogatásoknak igenis helye van, és lehetőséget is kell adni ez ilyen esetekben az állami támogatásokra. És a periférián lévő országok sem feltétlenül vannak mindig hátrányban, ez szerintem nem indok arra, hogy káros adó verseny folytassanak. És itt kapcsolódnék ahhoz, amit Ferreira asszony mondott, a úr, az etikai kódex, vagy magatartási kódex bizottságnak is az elnöke, nem tudtam, hogy ő így, hogy így gondolkodik. Optimista módon, ha gondolkodunk, akkor a társasági adózás visszaszorítására voltak úgynevezett könnyen elérhető gyümölcsök apán, amiket talán az első években valóban letéptünk és hogy valószínűleg fokozatosan egyre nehezebbé válik az, hogy eredményeket produkáljunk, de az is előfordulhat, hogy megvan a politikai akarat, elszántság, és egyáltalán a politikai étvágy ahhoz, hogy ezt a nehéz munkát valaki elvégezze. A tanácsban, amikor a magatartási index, magatartási kódexrel foglalkozó ö, csoport felállt, a tagállamok nevezik ki persze ezeket a ezekre a státuszokra az embereket. Az Európai Bizottság mindig is semleges volt ugyanakkor. Gordon Brown pénzügyminiszter annak idején, és ennek nagyon örültem, egy felajánlotta, hogy egy munkáspárti miniszter elnökölje ezt. és valóban nagyon rátermett hölgyet küldött, illetve államtitkát küldött Gordon Brown. Ez számunkra óriási eredmény volt, hogy a magatartási kódex szakbizottságot egy brit vezette, hiszen ez azt jelentette, hogy a briteket is bevonjuk a folyamatba. Volt egy másik nagy tagállam, amelynek szintén volt egy nagyon jó jelöltje, hasonló politikai szintű, de egy olyan országról volt szó, aki tudtuk, hogy persze támogatja ezt. Mi ugyan fel, teljesen semlegesek voltunk ez ügyben, mégis én személy szerint nagyon örültem, amikor úgy döntöttek, hogy egy brit hölgy fogja ezt a Magatartás kodex Bizottságot elnök, hogy Nolc urat ismerem, ő is nagyon rátermed, de hát mégsem politikus. És zárosképpen mit javasolnék arra, hogy hogyan lehet valahogy ebbe a folyamatba valamiféle lendületet vinni. Hát ha jól értem, akkor pontosan ezen dolgozik az önök szakbizottsága, ez az önök dolga. Az önök munkájának végén, amikor leteszik a zárójelentéseket az asztalra, azt hiszem világos, hogy ez nagyon sokat segíthet, hogyha egy objektív lencsén keresztül mutatják meg a közvéleménynek, hogy mi is történt, és talán ez a pénzügyminiszterek és a kormányfők figyelmét is felkelti majd. Ha egy bizonyos ponton, de minél hamarabb, el tudják kezdeni a munkájuknak azt a részét, amely a gazdaság és monetáris unió kormányzásának megerősítését jelenti. Ez az öt elnök feladata, ugye? Én ezzel kapcsolatban annyit állítanék, hogy a fiskális unió nem csak arról szól, hogy még tökéletesebb szabályokkal próbáljunk a tagállami deficitek terén valahogy rendet vágni Európában, ez sokkal többről szól. Az adózás struktúráját, az államháztartás rendszerét Európában úgy kell átalakítani, hogy egy jobban működő egységes belső piacnak eh, piacot jobban kiszolgáljon egy igazi gazdasági és monetáris uniónak ez lehet az alapja. Négy, inkább magasabb politikai szintre kerülnek ezek a dolgok, annál valószínűbb, hogy új lendületet nyer ez a folyamat. Köszönjük szépen, szenátor úr! A két perces szabály értelmében folytatjuk most a frakció hozzászólókkal kezdjük. Ezekre majd együtt válaszoljon kérem. Bokert Pálc a népát nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, Mondi szenátor úr. Nagyon örülünk neki, hogy rendelkezésünkre állt, hogy eszmecserét folytassunk a mai bizottsági ülésen, mint egykori adózással és versenyjoggal foglalkozó biztos. Hosszú ideig olyan pozícióban volt, ami nagyon fontos a mi szakbizottságunk, külön bizottságunk számára. Egy pontra szeretnék különösen kitérni. A tagállamok adószuverenitására vonatkozóan azt mondta, hogy mindig is a realizmus pártján állt az adózással kapcsolatos viták során. Hogyha megnézem az ön múltbéli tevékenységét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 1997-ben, tudom ez régen volt, a káros adó gyakorlatokkal kapcsolatban már kezdeményezéssel élt, az úgynevezett Monti jelentésben 2010-ben úgy szintén vannak javaslatok, a tagállami adópolitikákkal kapcsolatban, különösen a tagállamok közötti megerősített koordinációval kapcsolatban. Azt szeretném öntel megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint milyen előrelépések történtek azóta, ugyan egy-kettőről már tett említés, de talán ezeket jobban is kifejthetné, és különösen a mai tudásunkkal mit tett volna annak idején ön, aki egyébként már 20 éve foglalkozik ezzel a témával, vagy több mint 20 éve, mit tett volna máshogy, vagy milyen, mit javasolt volna máshol, vagy milyen egyéb más javaslatokkal élt volna? tekintet alá realistáknak kell lennünk, elmondhatjuk-e azt, hogy a tagállamok az Európai Unióval együtt reálisan rendelkeznek-e lehetőséggel az arra vonatkozóan, hogy fellépjenek eredményesen az adó versenyben és az adó elkerülésre, az adó dömpinggel szemben. Köszönöm szépen. Demokrats Peter Zimmen. Péter Zimmernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Monti úr, hogy a mai napon rendelkezésünkre áll, és nagyon örülök annak, hogy most utalt arra a munkára, amit versenyjogi biztosként eh, annak idején végzett, és ami Európán nagyon sokat változtatott. Különösen gondolok itt eh, az állami támogatásokkal kapcsolatos politikára, aminek, amivel kapcsolatos eh, politika ugye a, a Monti Cruz csomag nevet viseli és nagyon sok dolog megtörtént, amit a tagállamok még évekkel azelőtt adott esetben lehetetlennek tartották. A közbeszerzési rendszerek megváltoztak, régen nagyon tiltakoztak az átlátható rendszerrel szemben, ugyanakkor itt a bizottsági versenyjogi elképzelés volt képes érvényesülni, és a Monti Cruz csomaggal együtt olyan szabályokat alkottak, amelyek lehetővé tettük, hogy kristálytiszta játékszabályok legyenek a közbeszerzések területén, a versenyjogban. És meg lehetett mondani, hogy mi az, ami a versenyjoggal kompatibilis, és mi az, ami nem ezen a kereten belül. És hát nyilván szigorú szabályok lettek, amelyek azt mondták, hogy ha ezeket a kereteket átlépítik, akkor kötelezettségszegési eljárást indítunk ellenetek, kedves tagállamok. Nagyon szigorúan tartaniuk kell magukat a bizottsági szabályokhoz, tehát a tagállamoknak. Hogyha most a bizottság az állami támogatásokkal kapcsolatos gyakorlatot az adózásra is kiterjeszti, azt én csak üdvözlölni tudom. Úgy gondolom, hogy jó megközelítés mond lenne, hogyha tagállami befolyásoktól mentesen a szerződések útján a bizottság kezébe adnánk annak a lehetőségét, hogy olyan jogszabályi keretet alkosson meg, amely a államok számára kötelező érvényű, a bizottság szempontjából pedig nagyon ambiciózus. Reméljük nem fogja önöket ebben semmi sem megakadályozni egy teljesen más szektorból vennénk tehát a példát eh, ehhez a munkához, és hogyha megnézzük az ön más szektorban szerzett eh, tapasztalatait, akkor eh, mi az ön véleménye? Hogyan lehetne az állami támogatások szabályozása területén szerzett tapasztalatokat egy szigorú adózással kapcsolatos jogszabályai keretnek a megalkotására felhasználni, annak érdekében, hogy a tagállamok adott esetben egy nagyon szűk fűzőbe beszorítva mégiscsak azért képesek legyenek a saját finanszírozásukat biztosítani. Köszönöm szépen. Most az ECR frakcióból Kazinecki úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. pytania. Egyszerű kérdéseim lennének, az első következő. abból, amit elmondott, az szűrődött le számomra, hogy a probléma megoldásának egyetlen módszere, vagyis az agresszív adóelkerülés leküzdésének módszere a harmonizáció. De így van ez. Vagyis, hogy centralizálni akarnának mindent. Így gondolja, hogy ez az egyetlen eszköz. Második kérdésem az ilyen adóharmonizáció, ha meg is valósulna, tényleg az adó kulcsokra kell, hogy irányuljon? Harmadsorban ön szerint nem létezik másfajta megközelítés ahhoz, hogy az Európai Unióban közös elveket kövessenek a csinálók, a multik, és ott adózzanak, ahol termelnek. Lengyelországban ugyanis, hát önök is tudják, nálunk nagyon sok amerikai és francia-német székhelyű multi működik és nem nálunk fizetik az adót, vagy legalábbis nem olyan arányban fizetik azt meg, mint amilyen értéket teremtenek. Ezért nem lehet-e, hogy a harmonizáció mellett egyszerűen, vagy a helyett azt az egyszerű elvet kéne követni, hogy mindenki ott adózzon, ahol tevékenykedik, és olyan arányban, amennyi értéket teremt. Hát, Korának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Monti úr, nagyszerű, hogy eljött, és megosztja velünk tapasztalatát. A kérdés, ami kicsit hasonló az előttem szólóihoz, de azért elmondom. Ön sokat tevékenykedett, dolgozott ezeken a dossziékon, amelyekről beszélünk. Visszatekintve annak a tükrében, hogy nagyjából ugyanarról szól a vita, mint a 90-es években. Esetleg csinálna valamit másképpen? Ön szerint melyek voltak azok a csapdák, amelyekbe hát nem kellett volna vele menni? Ő, ön is említi a CCTV-t és a CCTV-t. Abban elvileg egyetérthetünk, hogy ott fizessék meg az adót, ahol az értéket teremtik. Na de mi ez az érték? És hogyan lehet az értéket kiszámolni? Mi, milyen kritériumok alapján kihatározza meg, hogy mi az érték? Az előző javaslatok is ezen buktak meg, hogy az új és régi gazdaság, közgazdaság tan képviselői teljesen másképp értelmezik ugyanazokat a fogalmakat. Utolsó kérdésem pedig, a jelentésekre vonatkozik, azokra a jelentésekre, amelyeket ön írt a Code of Conduct csoport tagjaként. Ezek még mindig nem jelentek meg. A 90-es évek jelentéseit azonban meg lehetne már kapni, legalább azokat, hogy abból tanulságot vonjunk le magunknak. Köszönöm, Kóra. A GUE frakció nevében most Fabio de Mazieretnek adok szót. Az önök frakciója számára mai nap nem volt túl szerencsés. Tudom, hogy honnan jön. Jó napot, Monti úr! Monti úr az alacsonyan függő gyümölcsről beszélt. Szerintem nem a gyümölcs lógott le nagyon, hanem a Code of Conduct csoport szerintünk egyszer lefeküdt a fa árnyékába, és meg sem próbált felnyúlni. Juncker úrnak sok ambíciózus ötlete megvalósult. Jó lenne, hogyha kitartana ezen korábbi elvei mellett, nagyszerű lenne, hogyha egyszer ide is elfáradna hozzánk. De ezzel megjegyzéseken túl most lenne három konkrét kérdésem. Említette ön az adópolitikai csoport felállítását, amely 2010-ben történt meg. Ennek a csoportnak ma milyen jelentősége van? Második kérdésem. Moszkovicsi úrtól azt hallottuk, hogy ő személy szerint hozzájárulna a nyilvános nyilvánosságra hazatolához ezeknek a tanulmányoknak illetve a német parlamentben is zajlik a vita arról, hogy az egyes cégekre vonatkozó információkat szélesebb körben kéne feltárni, tehát hogy mely cégek hol mennyit adóznak. Ön ezzel egyetérte. És végül pedig, ön amikor versenyügyi biztosként 99-ben elindult, akkor az állami támogatásokkal kapcsolatban kiadott a bizottság egy nyilatkozatot, és néhány évvel később 24 nagy ügy halmazódott föl az ön hivatalba lépése előtt. Hogy szűntek meg ezek aztán később, és miért kellett ezeknek felgyűlni? Köszönöm, Fábio. Most a zöldek részéről Éva Zsolinak adok szót. Éva Zsolinak adok szót, aki bizottságunk alelnöke, és itt ül a jobbamon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt szenátor úr. Amikor ön pénzügyi és versenyügyi biztos volt, a pénzügyi tervezés, az agresszív pénzügyi vagy adóügyi tervezést akkor még bűncselekménynek tekintették, és és azóta meg már csak whistleblower-kre hagyatkozhatunk. Tehát amiket például Vesteger uh, úr uh, 2004-ben megtudott, uh, annak kapcsán uh, még annak idején 45 uh, intézkedés született, 2004 és 2014 között azonban összesen 14 ilyen intézkedés született. Hogyan magyarázza ezt a hatalmas különbséget? Miért van az, hogy a Barozó bizottság nem követte azt az irányt, amit az előtte levő bizottság elkezdett? Mi okozhatta ezt, és mivel lehet megmagyarázni? Már csak annál is inkább, inkább mert kifelé azt kommunikálta a bizottság, hogy 2013 előtt csak nagyon kevés tax cooling intézkedésre volt igény, és amikor ön ö, volt ö, hivatalban, akkor önök az adóhatósági állásfoglalásokkal kapcsolatban semmilyen problémát nem láttak még. Pedig ott volt a 90-es Apple Írország eset, amelyre annak idejére bizottság nem reagált egyáltalán. Köszönjük. Az FDD ö, ö, frakcióból Márko Szennek adok szót. Köszönöm szépen. E, e, Köszönöm szépen. Monti professzor úr egy első megfontolást adni közre, ami arra vonatkozik, e, amit ön itt most elmondott, és ami az ön biztos időszakára vonatkozik. Úgy tűnik, hogy abban az időben az volt a legnagyobb nehézség, hogy nem volt politikai hajlandóság, politikai akarat a változtatásra. Most itt évekkel később még mindig ugyanerről beszélünk, eh, és azt mondjuk, hogy olyan megoldásra van szükség, ami nemhogy nem csak európai, hanem mondhatni globális kell, hogy legyen. Tehát erre vonatkozik az első kérdésem. A moszkovicsi biztos által bejelentett csomagról mi a véleménye? Mit gondol? Nem túl puha-e ez a megközelítésmód, és nem túl kevés az adatoknak az átláthatósága, amit biztosítani kívánnak? Gondoljunk itt csak arra az adatmennyiségre, eh, amiről beszélünk itt most. Mi mm, adózással foglalkozó különbizottságként láttuk, hogy mennyi adatról van szó. A bizottságnak, illetve a nemzeti e, adóhatóságoknak e, a személyzeti erőforrásai valószínűleg nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy valamennyi releváns dokumentumot megvizsgálják. Tehát, hogyha itt most ki is nyitjuk Pandora szelencéjét, vagy kinyitjuk a varázskönyveket, akkor se biztos, hogy lesz megfelelő személyzet ahhoz, hogy ezeket megfelelően kiértékelje, pedig ez alapvető lenne. Ami pedig a szerződéseket illeti, a szerződések sokkal több mindenre biztosítanak lehetőséget, mint amivel élünk. Egy bizonyos nagyságrendű pénzügyi tranzakció mennyiség legyen szó legálisról vagy illegálisról, mindenképpen bankokon keresztül zajlik. Ez ellenőrizni lehetne. Az adó elkerülésnek a problémája így kezelhető lenne. Teljesen nyilvánvaló a SwissLeaks ügyekből is többek között, hogy minden a bankokon keresztül zajlik, de hát úgy tűnik, az ott zajló pénzügyi tranzakcióknál semmiféle átláthatóság nincsen. Hogyha itt meg lenne az átláthatóság, rögtön megoldanánk a problémát az európai szerződések által biztosított lehetőségekre is figyelemmel nem kellene -e ebbe az irányba végre mozdulnunk az ön véleménye szerint? Köszönöm, hanem Ansur az utolsó utászolunk, no, függetlenek nevében. Köszönöm szépen. Monti úr, úgy gondolom, hogy nagyon alkalmas az ön mai nyilatkozata arra, hogy hasonló álláspontra helyezkedjen, mint ez a, szag, mint ez a bizottság, és nyilvánvalóan ön is felismerte azt, hogy az adókoordináció az gyakorlatilag csak egy eufémizmus. Arra, hogy itt az adó autonómiát a tagállamoknak tulajdonképpen korlátozzák, már pedig a tagállamok erre nem lesznek hajlandóak, nyilvánvalóan. Ön is többé-kevésbé látta globális szinten, hogy hatalmas különbség van, az Európai Uniónak a katedrálisában eh, politikailag korrektnek nyilvánított dolgok, eh, és a választók vélemény az európai polgárok eh, véleménye között. Más szóval, ugye ez azt is jelenti, hogy van itt egy LuxLeaks bizottság, nyilvánvalóan ez egy botrány volt, ez, ne fog is fogalmazunk más, hogy ugyanis az Európai Bizottságnak az elnöke abból a tagállamból érkezik, ahol ez a botrány történt, és hogy gyakorlatilag tisztességtelen versenyt szervezett a pénzügyi és az adózás területén. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy ilyen a gazdasági a gazdasági koordináció mellett itt most ez fog majd önöknek okot szolgáltatni arra, hogy az adókoordinációt is bevezessék. Hát nagyon fontos és nagyon érdekes vita lesz az, hogy ezt hogyan tudjuk majd a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett lefolytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega. Szenátor úr, elnök úr, Monti úr parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm, <clears throat> köszönöm elnök úr. Megpróbálok röviden válaszolni, bár jó néhány kérdést felvetettek. Balcú kérdésre reagálva, de általánosságban mit lehetett volna többet mást tenni? Mi azt szeretnénk itt Európában, és ezt mondja a Lisszaboni szerződés is, hogyha egy valóban versenyképes szociális piacgazdaságot építhetnénk. Egy egyre integráltabb piac képítése ugyanakkor problémásnak mutatkozik. A nacionalizmus, a populizmus előretörése, amivel most nem is foglalkoznék. Nos, az új kihívásokat is felvet a piac integrációval kapcsolatban. Ugyanakkor az unión belüli mozgása cégeknek, az unióba be- és kitelepülés az embereknek, emberekben azt a benyomást kejti, keltheti, hogy a szociális piacgazdaságból a, a szociális, mint hogy a kimaradt volna. Hogyan tovább akkor? Szerintem az rendben van, hogy az eltérő hagyományok miatt ezek a kérdések elsősorban tagállami hatáskörben legyenek. Én ugyanakkor nem szeretném azt, hogy az emberek egyre kevesebbre tartanák az európai piac integrációt, ezt nem végül meg is utálnák, mert úgy látják esetleg, hogy a szociális jóléti rendszer ellensége ez. Ezért van az, hogy 2010-ben Barózó elnök úrnak készített jelentésemben azt javasoltam, hogy az Európai Bizottság gondolkozzon el azon, hogy egy nagy megállapodás kötődjön egy ilyen great deal a piac és a szociális szereplők között. Hogy hogyan lehet összeegyeztetni a kettőt? Tudjuk, hogy Európában több olyan ország van, amelyek számára a piaci elem fontosabb, mint a szociális elem, hogy teljesen le egyszerűsítsem a dolgokat, ez lehetne a brit szigetek, az északi országok, bár ők mind a két részen nagyon aktívak, a közép-kelet-európai új tagállamok, aztán a kontinentális nagy tagállamok jellemzően, Franciaország tipikus példája talán ennek, akik számára a szociális elem fontosabb. És a teljes piaci integrációval szemben bizonyos fokú gyanúval viseltetnek. Az integrált piaci dimenziót nem adhatjuk fel, mert ez a méretgazdaságosság és a versenyképesség vesztét jelenteni, ugyanakkor az európai szociális modell legfontosabb elemeit sem adhatjuk fel. Ezért az Európai Bizottság egyszer talán azt javasolhatná tagállamoknak, hogy akik tényleg piacpártiak, azok nagyobb piaci integrációt hajtassanak végre. De fontos azt is biztosítani, hogy a több piac a, ne ássa alá Európát, hiszen fontos, hogy az adóbevételeket, a, az adóverseny eh, ne csökkentse túlságosan nagy mértékben, hiszen így a szociális igényeket nem tudják kielégíteni. Éppen ezért bizonyos fokú piaci, eh, eh, illetve adóügyi koordináció is szükség van. Hogyha visszatekintünk, ami nem mindig a legjobb ötlet egyébként, most nem tudnék kiragadni olyan konkrét aspektusokat, amelyeket elrontottunk teljesen. De talán ezzel is érdemes lenne kísérletezni, ha még nem próbáltuk ki. Monty Cruz csomagra utat Simon úr. Uh, the... Az Einszford bocsánat a kiejtésemért. Jó azt hallani, hogy ez, font, hogy ez hasznos volt. Beszéltem arról, hogy meg kell nyugtatni a pénzügyminisztereket. Annyira sikerült a Németországot megnyugtatni a közérdekű szolgáltatások tekintetében, főként a, nem földrajzi értelemben alacsonyabb Németországot, hanem az alacsonyabb szintet, a, tehát a tartományokat, mert évtizedeken keresztül úgy érezték, hogy az Európai Bizottság veszélyezteti őket, mert a közérdekű szolgáltatásokat például a rádiós TV műsorszórás tekintetében támadni akarja a jelenlévő szociális elemeket főként a romantikus országokban megvannak a fantomok, lehet, hogy ez a Monty Cruz csomag pontosan ilyen mumussá vált. Tudunk-e esetleg állami támogatások terén ugyan, ugyanígy javítani a megítélésen? Talán igen. Majd meglátjuk, hogy a fiskális állami támogatások, tehát az adó ügyi állami támogatások terén mit akar tenni, mi is mit tud tenni. A biztos, aki most felelős ezért a kérdését. Most nem idéznék mindenkit név szerint, de van egy nagy különbség a 20 évvel ezelőtti helyzethez képest, méghozzá az, hogy a válság olyan félelmeket keltett, megszólaltak sokak fejében a vész, megszólal sokak fejében a vészharang. Az adóparadicsomok megszüntetése egyre inkább előtérbe került. A pénzügyi piacok nagyobb fokú átláthatósága is felmerült. Tehát azt hiszem most már sokkal termékenyebb talajra hullhat az ilyen típusú javaslatok magva, hogyha például az adóügyi, az adóelkerülés se kapcsolatban, hogy az adó kulcsokat is harmonizálni kell minden ára? Lehet, hogy nem. de és biztos vagyok benne, hogy Moszkovici is gondol erre. Nemzetközi szinten is minden olyan fórumon, ahol az Európai Unió tag dolgozunk ezeken a témákon. Krasnodebski és egy Kora. Mit Kora? Igen, az egyszerűség kedvéért, azt hiszem megengedhetem, hogy így hívjam. Demázi úr és Zsöli asszony, hogyha megengedik, együtt válaszolnék. Nos, itt újra meg kellene nézném pontosan a számokat. Zsoli asszony ugyanis, amikor európai biztos voltam, verseny jogi biztos. Attaqué sous l'angle des aides d'État fiscal 45 et puis une... Nos, akkor Demázi úr itt is meg kellene néznem a konkrét számokat, de az állami támogatások elleni felépés terén most nem tudom mennyi évre visszamenőleg a fejből a számokat. a, az állami támogatások, vagy az adó ügyi állami támogatásokra kíváncsi 99 végétől kezdve. Nos, az én e, információim szerint a versenyjogi figazgatóság 24 e, állami támogatási ügyet vizsgált ki. Állami támogatási vagy fiskális állami támogatási? Nos, 24 adóügyi állami támogatási esetet vizsgált, és mindegyiket ejtették. Jó rendben, akkor nyílt módon fogunk ez ügyben majd információt cserélni. Zenni úr. politikai akarat kérdése is. minden tagállamban szükség van erre. Azt hiszem az olasz kezdeményezések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a politikai akarat hiánya valóban kínossá váljon a politikusok számára. A Moszkovici úr által benyújtott csomagot túlságosan puhának tartom? Nos, amit ő elmondott, az alapján nem. az adóelkerülés elleni harc a banki tranzakciók szorosabb felügyeletével elérhető? Persze. Az egyes tagállamokban is ez a helyzet. Éppen ezért, amikor az olasz kormányban dolgoztam, akkor a 2010-ben már azt javasoltuk, hogy minden banki tranzakcióra szabadon ráláthasson az adóhatóság. És végezetül Anemans úr a Lux Leaks botrányra utalt, de aztán te maga a kérdés el, e felett elsiklott a figyelmem. Uh, subsidiarity, yes. Well, I believe... Subsidiaritás. Igen, a szubszidiaritásnak nagyon fontos szerepe van az e- uniónkban. Egy óriási szerkezetváltás történt az úgynevezett modernizációs reformok keretében, és a szubszidiaritás szellemében jó néhány hatáskört devolváltunk, tehát a nemzeti versenyhatóságok és az Európai Bizottság hálózatára testáltunk. Ugyanakkor a szubszidiaritás azt is jelenti, hogy bizonyos hatásköröket, ha, ha erre van szükség, történelmi fejlemények miatt, akkor koncentrálni kell, és éppen ezért ezen a ponton adóügyi kérdésekben a szubszidiaritás kritériumot, kritériumait nem teljesíti az adóügy kérdése, magasabb szintű koncentráció nélkül ugyanis nem megoldható ez, úgy érzem. Köszönjük, szenátor úr, elnök úr, hogy válaszolt a kérdésekre. Ahogy ön is említette, politikai döntés, politikai választás előtt állunk. Mi úgy érezzük, hogy egy nagyon határozott politikai döntést kell most hoznunk. Fontos, hogy minden tagállamban meglegyen ehhez a politikai szándék, tehát említette azt is, hogy egyhangúsággal szavaznak a dögyi kérdésekben, és ez to- továbbra is a nemzeti szuverenitás értelmében tagállami hatáskör marad. Ugyanakkor meg kell, hogy legyen a politikai szándékat az európai intézmények részéről is, az Európai Bizottság részéről. Zsoli asszony és Demezi úr a számokat idézte, van, amikor az Európai Bizottság e tekintetben nagyobb fokú szándékot mutat, van, amikor kis passzívabb, és hát az Európai Parlamentnek is felelősséget kell válni ezért. Köszönjük még egyszer, szenátor elnök úr! Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Két ö, olyan személyt hívtunk meg most a mai meghallgatásra. Voilà, j'attends le retour des rapporteurs qui saluent courtoisement le... Még euh, Monti elnököt köszöntik többen. Eliza, Michael, Eliza, Michael. Eliza, Michael. Eliza, Michael. Akartok elsőként felszólalni? Na, tehát Reading asszonyt fogjuk meghallgatni. Szeretnélek benneteket kérdezni, hogy az ő megszólalás előtt akartok kérdéseket megfogalmazni? Azt hiszem jobb, hogyha meghallgatjuk először, mert a, attól is függ, hogy mennyire jók a kérdéseink. Kis türelmet, pontosabban csendet kérek. Köszönöm Tove Maria Reading, vagy Riding, Reading asszonynak, hogy elfáradt hozzánk, aki Policy and Advocacy Manager a European Network on Debt and Development szervezetnél. Szabadna azt kérnünk, hogy aki tanúságot tesz, az üljön ki a van erre? Mert nagyon nehéz így körbefordulva, tekeregve kommunikálni. Hát a szokás eddig az volt, amit szeretnénk most tartani, hogy ők a közönség körében ülnek. Amikor egy előadó beszámol, nálunk is helyén marad. Tehát, Riding asszony ö, itt az elsősorban foglaljon helyet, Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elmondom, hogy mit várunk öntől. Mutassa be szervezetét, tudja a témát. Itt van Deltúr asszony is, és miután meghallgattuk önt, utána előadóink, illetve az egyes frakciók megbizotjai kérdezhetnek majd öntől ha ennek tudatában van, akkor átadom önnek a szót, Reading asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak is, hogy meghívtak engem. Először is, hogy ez a European Network on Debt and Development, a EuroDead mit csinál. Mi a, a még szélesebb Tax Justice hálózat tagjai vagyunk, civil szervezetek hálózata, Európa minden sarkából, több mint 50 szervezete tagja ennek a Tax Justice hálózatnak, és nagyon szigorúan közelről, közelről követjük mind a helyi, mind a globális alakulását az adószabályoknak Európa szerte. Köszönöm tehát, hogy meghívtak. Az, a nemzetközi dimenzióról szeretnék beszélni, és néhány megoldási javaslatunk is lenne. Először is kiemelném annak a fontosságát, hogy valódi, komoly, mély vizsgálat övezze a LuxLeaks botrányt. Ez nagyon sokaknak kinyitotta a csipáját arra vonatkozóan, hogy miért is következett be ez a gazdasági válság, a munkahelyek eltűnése, a pénzügyi bizonytalanság, kiderült, hogy nagyon sok tekintetben a multicégek úgynevezett sweetheart megállapodásokat kötöttek informálisan Luxemburggal, néha egy százaléknál alacsonyabb adózási kötelezettségre vonatkozóan. Ez a lakosság szemében nagyon botrányos, és különösen az, hogy nem volt valódi tényfeltárás, nem kaptak magyarázatokat, hogy kik voltak ebben benne, miért lehettek benne, senki nem felelős, és nincs annak sem esélye, hogy majd megváltozik. Úgy tűnik, hogy azok a cégek, amelyek ebben benne voltak, ugyanazt csinálják most is, azóta is. Tehát ezt így jónak tartják. Ugyanakkor újra meg újra botrány hírek érik el a sajtót. Egyre több ország kormány látszik, hogy érintett a dologban. Úgyhogy itt valami bűz terjed Dániában. Jean-Claude Juncker, aki valaha pont akkor Luxemburg miniszterelnöke volt, amikor ezeket a megállapodásokat kötötték többségileg, most az Európai Unió bizottság élén áll. Ez ugyanez a bizottság, amelynek ugye jogalkotási javaslatokat kéne tennie arra vonatkozóan, hogy ez a rendszer megváltozzon. Juncker úrnak lehet, hogy vannak jó szándékai, de ebből még semmi nem látszik. A lakosság pedig nem fogja megérteni, hogy Luxemburg, majd amikor átveszi ráadásul az Európai Unió elnökségét is, nem sokára, akkor ö, egyszerre fogja uralni a tanácsot, a bizottságot. Úgy fog tűnni, hogy a rókára bízták a sírkéket, és ugyanakkor Luxemburgban bírósági ügyek indultak azon whistleblowerek és újságok írók ellen, akik ezeket a disznóságokat eh, kiderítették, már pedig nekik csak az a szakmájukból adódó kötelezettségük, hogy feltárják az igazságot, és most őket börtönnel fenyegetik. Milyen társadalomban élünk? az ő esetük azt mutatja, hogy ha a társadalom milliárdokat veszt egyes intézkedések miatt, még azokat ö, csukják rás mögé, akik erre rávilágítanak. A multicégek pedig mindenféle következmény nélkül tovább bővítik befolyásukat, megveszik, zsebbe teszik a politikát. Ne ö, felejtjük, hogy mindez az Európai Unió hitelességét ássa alá, ez egy időzített bomba, és ha a LuxLeaks-et nem vekszünk komolyan, akkor is vissza fog majd jönni ez a, a probléma. Az Európai Parlament a polgárok egyetlen reménysége, hogy legalább egy a három intézmény közül nem fogja hagyni, hogy ez annyiban maradjon. De azt halljuk, látjuk, hogy az önök munkáját is próbálják a multik azáltal gátolni, hogy nem válaszolnak önöknek, nem jönnek el, nem hagyják magukat meghallgatni. És ugyanezt teszik az európai kormányok is. Csak azt remél, tudjuk remélni, hogy az Európai Parlament kitart -e ezen elkötelezett feltárási igénye mellett, és megpróbálja bevezetni az adóztatás területére nem, hogy az igazságosságot, de legalább a whistleblowerek minimális védelmét eléri. És sokan felismerik majd a világban, hogy a business as usual most már elfogadhatatlan. Persze nem csak Európában van adó elkerülés, adócsalás, és emiatt ö, lakossági felbuzdulás sajnos a fejlődő országokban még súlyosabban érvényesül ugyanez a fajta adómentesség, ami még botrányosabb. Sőt, a helyzet romlik. Egy magas szintű bizottság, amit Tapumbeki elnökölt, Dél-Afrika korábbi elnöke, amely kimutatta, hogy Afrika több pénzt veszt az ilyen illegális pénzügyi ö, folyamatok miatt, mint amennyit segélyként kap. Tehát ha ilyen körülmények között a szegénység felszámolásáról nincs értelme beszélni. Beki munkacsoportja azt is megállapította, hogy miközben a fejlőd, fejlett országok technikai segítségnyújtást, fejlesztési segítségnyújtást adnak Afrikának, más csatornákon még nagyobb ütemben véreztetik ki ezt a kontinenst. És az erőforrásokat lerabolják. Úgy tűnik, hogy globálissá váltak ezek az adóztatási szabályok. Arra szeretnénk rákérdezni, hogy ha már ez így van, akkor miért zárt ajtók mögött az OECD tanácsán dönteni kell ezeket a dolgokat, ahol száz ország részt sem vehet a tanácskozáson. Az ENSZ-nél javaslat született arra, hogy minden ország részvételével, ezt a részvételével megvitassák a témát. Ezt az Európai Parlament támogatja, amit köszönünk neki. De annak nem örülünk, hogy az európai tagállamok egyébként viszont elutasítják ezt a javaslatot. a demokratikusság ára úgy tűnik, hogy az, hogy nagyon is antidemokratikusan zárt ajtók mögött döntsenek ezek a gazdag országok arról, hogy a többi országgal mi legyen. Az úgynevezett OECD folyamatban. Még néhány fejlődő országot egyesülésekre meghívnak, több mint száz ilyen országot pedig eleve figyelembe sem vesznek. De nekünk van arra javaslatunk, hogy hogyan lehetne az OECD folyamatba a legszegényebb országokat bevenni. De elutasították ezt a javaslatunkat. Látom, kevés az időm, összefoglalom. Tehát úgy tűnik, hogy a hatékonyság gondolata felülírta a demokráciát, egyszerűbb kizárni ezeket az országokat a tárgyalásból, arra hivatkozva, hogy ők nem képesek együttműködni, közben láthatóan nem is akarunk velük együttműködni. De azért azért ne kelljen már börtönbe vonulni, hogyha valaki kimutatja, hogy egy multicég mennyit nem adózik ez alapvetően átlátható információ kéne, hogy legyen, és az Európai Parlamenttől azt várjuk, hogy az országonkénti jelentés tétel elvét, illetve a G20-ak találkozóján ennek a megtárgyalását képviseljék, és a whistleblowerek védelmét. Arról nem beszélve persze, hogy igazságos adórendszerre lenne szükség, az eleve igazságtalan, hogy a kicsiknek a nagyokkal olyan körülmények között kell versengenie, hogy pont a nagyok kevesebb adót fizetnek. pedig ezek a kicsik tartják fönn helyi szinten a jogállamiságot, az oktatást, és így tovább. Miközben az óriás cégek gyakran adunk paradicsomokban pancsolják be maguknak a profitot. Tehát azt várnánk, hogy legalább elveink legyenek, amelyek kimondják azt, hogy nem lehet országok teljes vagyonát elpancsolni. Ahogy vannak nemzetközi környezetvédelmi szabályok, hogy egy ország nem önthet mérgező anyagot egy folyóba, amely átmegy egy másik országba, ugyanígy ne lehessen egy multi cégnek ilyen átláthatóság nélkül mérget öntenie, pénzügyi mérget egy másik ország folyójába. Tehát valami hasonlóságot várnánk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most Ferére asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és javaslatot tett arra, hogy mit kéne tenni. Az önök munkája nagyra becsülést érdemel, az önök szervezete számunkra kiemelkedő jelentőséggel bír. Örülünk annak, hogy, hogy az önök segítségével is feltárunk bizonyos összefüggéseket. Ami az egyes konkrétumokat illeti, ön is említette, hogy a parlament megpróbálja a legjobbat kihozni a jelenlegi lehetőségből, és betömködni a kiskapukat. Mi is említettünk ebből néhányat, ön is említette például az országonkénti jelentéstétel elvét, illetve a whistleblowerek védelmének elvét. Még mi mást javasolna nekünk? Mi dolgozunk a CCCTB-n, illetve annak a lehetőségén, hogy eh, a nem együttműködő jogalkotások fekete listáját összeállítsuk. Ön szerint ebben mit lehetne lépni? átláthatóbb eljárásokat akarunk. Ha van még más eszközre vonatkozó javaslata, akkor kérjük tárja azokat a számokat, amelyek például a spillover hatást mutatják az Európai Unión kívül és belül, mert sajnos az EU-n belül is vannak úgynevezett spillover hatások. Végül pedig arra kérnénk, hogy kicsit részletesebben fejtse ki, hogy ön szerint mi az adóparadicsom funkciója, definíciója. Fontos ez a definíciós kérdés az egész folyamat szempontjából, és abból a szempontból, hogy az Európai Unió mit tehet mi az, amit mi tehetünk meg, és nem a nemzetközi tárgyalóasztalaknál dől el. Köszönjük, Lize. mikkel Tajrának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Riding asszony, a bevezetőt. Én az ön által gyűjtött adatokra kérdeznék rá, illetve a kiadói tevékenységükre. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem kormányzati szervezetek is adatot gyűjtenek, és átláthatóan publikálják azokat. Milyen korlátai vannak az önök adatgyűjtésének? Milyen nehézségekkel küzdködnek? És tudna néhány példát mondani arra, hogy hogy más adatbázisra alapulva jobban tudnának esetleg érvelni. Köszönöm szépen! Most akkor a frakciók részéről egy-egy felszólalónak adok szót. A néppárt nevében először Thomas Mannnak. Nem. Köszönöm szépen, elnök úr, Reding Az államadóság kérdése a fejlődő államokban úgy szintén szerepel az önök napi rendjén. És ön elmondta, hogy van egy szövetség, amely az adó igazságosságot kívánja támogatni. Természetesen nem csak az Európai Unión belül, hanem az Európai Unió határán kívül is támogatnánk az adó igazságosságot, ahogy ön nevezi ezt. Most az európai területen, az Európai Parlamentben nagyon sok mindent tettünk is ennek érdekében. A Monti jelentés ugye elhangzott már a korábbi eszmecserében, és ön is tudhatja az Econ szakbizottságban, amelynek néhány tagja itt van, újra és újra előkerült az adó oázisok kiszárításának a témája, de akkor nagyon óvatosan bántunk ezzel a témával, mert a tagállamok nem voltak hajlandóak velünk együtt haladni, és akkor ugye azt mondták, hogy ó, hát mi csak itt csak fantáziálunk ezekről a lehetőségekről. Nem, nem, mi óvatos kísérlete, kísérleteket tettünk. Mit tegyünk az önvéleménye szerint? Ami az állami adóhatóságok, tehát a tagállami adóhatóságok közötti adatcserét illeti, ez automatikus legyen, vagy sem, kötelező legyen, vagy sem, érvényes legyen a feltörekvő országokra is. A másik kérdésem pedig, az OECD-nek a koncepcióját az adóvizsgálatokkal kapcsolatban, a határokon átívelő adóvizsgálatokkal kapcsolatban átvettük. Mit az ön véleménye bevonjuk ebbe a tagállamokat is, és adott esetben a feltörekvő országok is részt vegyenek-e ebben? Harmadik kérdés, pedig az ECON egyik szakbizottsági jelentésében, illetve a DEVE egyik szakbizottsági jelentésében meg lett fogalmazva az a követelés, hogy szeretnénk elérni, hogy az Európai Uniós intézmények már ne működjenek együtt olyan országokkal, amelyek nem hajlandóak adóügyekben velünk együtt működni. Most ez gyakorlatilag egyfajta hatóanyag nélküli gyógyszer-e, egy ilyesfajta követelés, vagy sem? Tehát szeretnénk-e tényleg az adó elkerülést és a, a, és a nyerességeknek a más országokba adóparadicsomokban áthelyezését elkerülni, vagy sem. Ön szerint elegendő-e az, amit teszünk ezen a téren, vagy ez még nem elegendő? Köszönöm. A szoci szocialista frakció nevében Kofund úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a kiváló prezentációt is. Köszönöm azt a munkát, amit végeznek. Valóban a joghézagokat próbálják a, a nemzeti jogban azonosítani. Úgy érezzük, hogy a egy, az adóverseny ráadásul nem fölfele irányul, hanem egy negatív spirál. Először is az ajánlásainak többsége megfelel annak, amiről mi beszélünk, például a kötelező eh, adatcsere és az országonkénti beszámolók. Ugyanakkor egyes tagállamok nem hajlandóak változtatni a gyakorlatukon, és azzal érvelnek, hogy hátrányos lenne számukra egy ilyen verseny, éles verseny által jellemzett gazdasági helyzetben. Milyen kényszerítő intézkedéseket lehetne vezetni? hogyan lehetne változtatni a kormányzatok álláspontján, véleményén? Az ön véleménye szerint nagyon hasznos lenne ez káros adó gyakorlatoknak, adóversenynek valahogy véget vetni. az adó alap erózió tekintetében hogyan lehetne mégis javítani valahogy a helyzeten. Köszönöm. Bent Lücke. Köszönöm szépen, én is németül szólnék. Én is szeretnék az országról országra történő jelentéstétel kérdésére kitérni. Az első kérdés, amivel ezzel kapcsolatban felmerül bennem, ugye az az, hogy sokszor elhangzik az a kifogás az országonkénti jelent jelentésekkel kapcsolatban, hogy itt szenzibilis, érzékeny vállalati információkat kellene nyilvánosságra hozni, és ez nyilván nem várható el a vállalkozásoktól. A kérdésem az lenne önhöz, hogy ön egyet érte ezzel, illetőleg mit tart a minimális nyilvánosságra hozandó információs szintnek a vállalkozások részéről, annak érdekében, hogy természetesen azért annyi információ nyilvánosságra kerüljön, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy mennyiben tisztességes a vállalkozás adózása, és mennyiben vesz igénybe adó paradicsomokat ez a vállalat mik lennének azok az információk, amikre szükség van, és mi az, amiket nem szabad nyilvánosságra hozni. Másodszorban úgy gondolja esetleg ön, hogy ezek, a, vállalko- ezek a vállalati információk alatt esetben annyira nem is érzékenyek, annyira nem is szenzibilisek, és talán ezzel kapcsolatban más a megítélése, mint a vállalatoknak és az országonkénti jelentés tétel céljának egy részét talán nem lehetne -e elérni azon az úton, hogy anonimizált, névtelen formában adják át az adatokat. Például nem kell feltétlen az egyes tagállamoknak, az egyes vállalatoknak nyilvánosságra hozniuk, hogy az egyes tagállamokban hogyan adóztatják őket, hanem adott esetben a tagállami adóhatóságok anonimizált névtelen formában hozhatják eh, nyilvánosságra a vállalatok adózására vonatkozó adatokat annak érdekében, hogy ne legyenek beazonosíthatóak ezek a vállalkozások, hiszen itt érzékeny vállalati eh, információkról van szó. Ön ezt adott esetben egy elfogadható vagy megvalósítható javaslatnak tartja-e, vagy sem. Köszönöm szépen az ALDE, azaz a liberális frakció nevében. Szilvi Gulárt nem látom. Akkor tovább megyünk. GUE frakció, Fabio De Mázi. Thank you, Chair. <clears throat> Ms. Reading, thank you for... Köszönöm, elnök úr. Ms. Reading asszony, köszönöm, hogy itt van közöttünk. Első kérdésem. A fejlődő országokkal is foglalkozik az előadat ön szerint. A BEPS, az OECD BEPS kezdeményezése keretében megfelelő haladást sikerült elérni ahhoz, hogy az adó elkerülés, adó minimalizálás ügyében fejlődő országokban is elérjenek eredményeket, hiszen tudjuk, hogy gyanús emberek Luxemburgban mossák a pénzüket, és ezzel a fejlődő országok adóbevételeit is jelentősen csökkentik. Másodszorban az Európai Bizottság benyújtott automatikus információcserére vonatkozó javaslatát hogyan értékelni. A luxemburgi pénzügyminiszterrel is egyeztettünk, aki azt mondta nekünk, hogy az adóhatóságok Franciaországot, Németországot tájékoztatták az abnormálisan magas profitrátákkal kapcsolatban, amelyeket Luxemburgban voltak be, és aztán semmit nem tettek. Úgy tűnik tehát, hogy nyugodtan aludtak, mint ami sem történt volna. Ön szerint az információ csere mennyire kell, hogy nyilvános legyen. Természetesen az adózáshoz nem kapcsolódó kényes üzleti információk kiszűrésével. Az országonkénti beszámolóval kapcsolatban a holland parlament döntést hozott, ez ügyben azt hiszem ideje, hogy Európa szerte felébredjenek a pénzügyminiszterek. Köszönöm az öldek nevében a Eve Zsoli alelnök asszony. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, köszönjük, hogy ellátogatott a körünkbe, hiszen önnek nagyon sok tapasztalata valamit itt megosztott velünk. Norvégia készített egy értékelést amelyben kimutatta, hogy tízszeres volt az elveszett adópénz, mint a tényleges adóbevétel. Tehát, túl, tehát sokkal több pénz ment veszendőbe az adóelkerülés révén, mint om att producera en evaluering av vad differential tax regime, ne? Uh, no, Nos, a következő. What? Well, okay. What I asked her nous, nous, is... nous avons tradition dans certaines traductions dans certaines langues, donc anglais, français, mais pas Mais normalement, les traducteurs prennent très okay. bien le norvégien. Nos, elnök úr, általában megbirkóznak a tolmácsok a norvég nyelvvel, úgy tűnik, hogy most mégis ez problémát okoz. Uh, tehát volt egy norvég jelentés, amely szerint tízszer annyit veszítenek a bizonyos miatt, mint amennyi fejlesztéspolitikai pénzt kapnak. Az Örodad is elemezte a helyzetet. Önök hogyan látják? Önök szerint az Európai Bizottságok, Bizottságnak kell kérnie, kellene követelni a tagállamoktól, hogy hát egy, valamilyen gátot szabjon a fejlődő országokból érkező milliárdok átmosásának, hiszen pont a fejlődő országok fej, vesztenek óriási pénzeket emiatt, és Európa pedig ennek csak az előnyét látja. A fair share egy jól ismert, egy, egy jól ismert fogalom, azt hiszem, hogy joguk van megtartani a fejlődő tagámoknak, ami az övék. Köszönjük ezt a sok nyelven elmondott hozzászólást Éva Zsolinak, az EFDD frakció nevében már Kudzani következik. Dente e grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen előadónknak, hogy ellátogatott körünkbe. Köszönjük szépen azt a munkát, eh, amelyet az olyan szervezetek végeznek, mint az önök szervezete is, és nyilvánvalóan hozzájárulnak ahhoz, eh, hogy a politikának továbbra is tudatában maradjon, milyen hatalmas problémák vannak, nem csak az Európai Unión belül. Ami a mai témát illeti, ahogy Fábiót is, úgy engem is az érdekelne, hogy mit gondol az átláthatósági jogszabálycsomagról, amelyet az Európai Bizottság bejelentett, és különösen mit gondol arról, hogy a transzparencia, tehát az adatcsere, az információ csere, az ténylegesen egy Deus ex machina módjára beavatkozik, és az adó elkerülés, adó elpalástolás problémáját egy csapásra megoldja-e? Vagy ez csak egy első lépés lesz, egy alapja a jövőbeni sikernek? aztán magát a bankrendszert is gyakran elhanyagolják. Valamennyi pénzügyi tranzakció, pénzügyi ügylet az a bankok rendszerén keresztül zajlik. Az adóhatóságok ma nem feltétlen nyernek betekintést ezekbe az adatokba, tehát az átláthatóság keretében tulajdonképpen az első lépés, amit meg kellene tennünk, az az lenne, hogy a banki rendszerekben, a bankrendszerben zajló ügyletekhez hozzáférést kapnak az adóhatóságok. Jó lenne, hogyha az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak lehetősége lenne arra, hogy nyomást gyakoroljon azokra a tagállamokra vagy bankokra, amelyek az ilyen információkat nem hajlandóak nyilvánosságra hozni. Például bevonhatná a működési engedélyét bizonyos bankkoncerneknek, hogyha azok nem működnek együtt a hatóságokkal. Ez szerintem egy észszerű és valószínűleg nagyon hatásos szankció lenne. A megszorítási politika természetesen oda vezetett, hogy nagyon sok helyen megtakarításra volt szükség, nagyon keveset költöttek például az adóhatósági számítás technikai rendszerekre, hogy a hatékonyabban lehessen továbbra is fellépni az áfacsalásokkal szembe. Szükségünk lenne egy európai nyilvántartásra, ami egységesített információt tartalmazna európai szinten, és hozzájárulhatna az adó elpalástolásnak, vagy az adó csalásnak, különösen az áfa területén a, a felderítéséhez. Mit gondol arról, hogy a fejlődő országokkal, a harmadik világbeli országokkal kapcsolatos problémát nem leszünk képesek megoldani, hogyha itt az Európai Unión belül sem vagyunk képesek megoldani a problémákat hiszen vannak országok, akik a saját maguk akaratát érvényesítik az OSCD-n és más formokon belül. Reading asszony, most pedig válaszolhat a kérdés, hogy kérem, hogy a sok kérdésre is valahogy összefogottan próbáljam választ találni. Igen, köszönöm elnök úr, megpróbálok akkor röviden válaszolni a Eleget tettünk-e, vagy eleget tettek Európában ez volt az első kérdés. A magatartási kódex csoport munkával kapcsolatban mi megpróbáltuk ezt megreformálni, ez a magatartási kódex csoport, vagy ahogy magukat hívják, a kód. Titokban folynak az ülések. Nem tudhatjuk a napirendet, nem tudhatjuk miről beszélnek. Pár évvel ezelőtt tartottak egy PowerPoint prezentációt, majd elmondta, hogy Európában megszüntettük a káros adógyakorlatokat. Aztán az újságban ennek az ellenkezőjét olvassuk, úgyhogy mintha nem látnák a körülöttük lévő valóságot. Mivel nem tudhatom, mit csinálnak, azért nem is beszélnék a munkájákról. Az Európai Bizottság átláthatósági csomagja most tavassal volt egy ilyen csomag, várjuk a következőt. Szerintem a tavaszi csomag senkinek se segített, mert az Európai Bizottság azt mondta, hogy egy átlátósági csomaggal reagálunk erre. Az nyilvánvaló kérdés az volt, hogy átláthatóság, milyen új információt láthat majd a közvélemény? Az volt a válasz, hogy a közvélemény semmi újat nem láthat. A transzparencia, az átláthatóság nem azt jelenti, hogy tényleg látni kell dolgokat, vannak adóhatóságok, nem mindegyik, de vannak olyanok, amelyek láthatnak majd ilyen információkat. Ez nem segít semmiben, ez a bizalom hiányt növeli csak. Ezért nagyon fontos, hogy világos legyen az ezzel kapcsolatos kommunikáció, az, hogy az adóhatóságok egymással információt cserélnek a döntésekkel kapcsolatban, ez egy minimális lépés, előrelépés, igazán nem oldja meg az előttünk lévő problémákat. Ami az OECD-t illeti, tavaly az OECD is kiadott egy jelentést, óriás előrelépés az átláthatóság terén. Nos, azt mondták, hogy a country by country reporting, tehát az országunk jelentést nyilvános kell, hogy legyen. Az Európai Parlamentnek köszönhetően van a tőkekövetelmény irányelv, ami azt mutatja, vagy azt mondja, hogy van a bankokra vonatkozó országonkénti <clears throat> információszolgáltatás, és most már végre valahára ezt eltültetik a gyakorlatba, is. szerintem <clears throat> az OECD-be menni a tagállamoknak, és egy ajánlást elfogadni, hogy most már megint titkossá kell tenni ezt az információt, és akkor utána kiadni erről egy sajtótájékoztatót, hogy, hogy ez előrelépés, ez, ez, ez arcpirító. A transzparenciát, az átlátható jelzőt ne húzzuk rá olyan dolgokra, amelyeket utána titkosan akarunk tartani. Ami a fejlődő országok kérdését illeti, persze megpróbáltuk mi is a fejlődő országok veszteségeit számszerűsíteni. Az egyik komoly kihívás az az adatok hiánya. És itt eljutottunk oda, hogy mi az országonkénti beszámoló vagy jelentéstevés. Az emberek néha azt hiszik, hogy ez egy roppant kényes dolog. Nagyon alapvető kérdéseket teszünk fel. Például, Coca-Cola mennyi adót fizet mondjuk Dániában? Ez egy alapvető kérdés. Hány alkalmazottjuk van? Mi az éves forgalmuk? Szeretnénk látni, hogy mi olyan a forgalmuk, hány évet alkalmaznak, mennyi adót fizetnek, és akkor arra lennénk kíváncsiak, hogy az adó paradicsomokban hány embert alkalmaznak, és mennyi adót fizetnek. Ez nem, egyáltalán nem titkos információ, Ezek, ezek, ezek nyilvános adatok kell, hogy legyenek. Persze nem minden, nyilván, nem minden adatnak kell nyilvánosnak lenni. <clears throat> nem arról van szó, hogy a, a, teljesen nyilvánosságra kell hozni minden adatot, de alapvető számokat a multi mm, üzletmenetével kapcsolatban egyszerűen nem találok érveket arra, hogy eznek miért kellene titkosnak lenni. Fejlődő országok mennyi pénzt esnek el? Ezt csak tippelni tudjuk. Nagyon kevés elképzelésünk van arra vonatkozóan, hogy a fejlődő országokban a multik mit csinálnak, mennyi pénzt keresnek, és ez az egészre igaz. Nem tudjuk megtippelni sem, hogy mi folyik. Amit tettünk, az a lehető legjobb próbálkozásunk. Olyan számokra jutunk, amelyek azt adják, hogy legalább annyi pénzt keresnek el, mint amennyi pénzt kapnak fejlesztéspolitikai esélybe, segélyben, de könnyen előfordulhat, hogy több esnek el, mint amennyit kapnak. Ezt globális szinten meg tudjuk oldani? Hogyan, hogyha még az EU-n belül sem tudjuk ezt megoldani? Talán jó lenne, hogyha nem csak az európai uniókba zárnánk be magunkat. Nem tudjuk fekete listázni a Luxemburgot a, vagy Dániát. Hát ez a fekete listázás Ez azt jelenti, hogy kis fejlődő országok ilyen fekete listákra kerülnek. Nemzetközi tárgyalásokra lenne szükség annak érdekében, hogy a, a saját házunk táján is a család belügyeiről, ha úgy tetszik, is tudjunk beszélni. Olyan keretek között, ahol, ahol nyugodtan beszéltünk Luxemburg ügyeiről is. Nagyon nehéz ilyen nemzetközi tárgyalásokat folytatni, de azt már láttuk korábban, hogy amikor milliárd, sok milliárd eurótól esik el egy ország, pedig hát erről van szó, akkor már e, hirtelen hajlandóságot mutatnak arra, hogy a multi cégeket e, kirakják az országból, vagy megnehezítsék a dolgokat. Brazília esetében láthattuk azt, hogy a multi multicégek e, nem látják szívesen, kivéve, hogyha tartják magukat a törvénybetűjéhez. Tehát lassan kezdünk eljutni ahhoz a ponthoz, ahol ez már el is esélyé válik. Kína és Brazília olyan adórendszereket hajtanak végre, amelyek nagyon szigorúak a multikkal szemben. Ez adó, kettős adózáshoz vezethet, nem tudom, hogy ez hogy fogja megoldani a problémát, hiszen nyilván megtesznek majd annak érdekében, hogy a gazdaságokat megvédjék. Egyre több egyoldalú fellépést ö, láthatunk. Ebben mindenkinek részt kell vennie a magunknak a buti cégeknek is, hiszen így tudjuk megelőzni ennek az előfordulását. Talán <clears throat> így tudnám röviden megválaszolni ezeket a kérdéseket. Tehát nagyon nehéz mérni, hogy mennyi pénztől esnek el a fejlődő országok, de soktól ez biztos. Köszönjük szépen! hogy válaszolt a felvetésekre, az világos. hogy az érintettek, a stakeholderek együttműködésével juthatunk el odáig, hogy javuljon a helyzet. Először is azt kell látnunk, hogy mi a probléma, mérnünk kell a probléma komolyás, komolyságát, mértékét. Ehhez persze időre van szükség, de hát haladunk a globális szinten, a G20-ak szintjén vannak bizonyos döntések, amelyeket például a Frank Dodd törvény Amerikában, vagy az Unió egyes kezdeményezései is ebbe az irányba mutatnak. Nem tökéletesek, de mégis jelentős előre lépést jelent, ami a banki titkot illeti. Hosszú évek kemény erőfeszítéseivel a banki titkok tekintetében előre léptünk, és a fakta ez óriási előrelépést jelent. És ami roppant fontos, és magunk is láthattuk, több európai tagállamban is jártunk már hivatalosan, egyikük sem kockáztathatja meg, hogy a közvélemény szemében teljesen elhiteltelenedjen. A közvélemény bevonása pontosan azt segít, azban segít bennünket, hogy egy tagállam sem legyen kicsi vagy nagy. Sem engedheti meg magának, hogy a rendszer fekete bárányaként tűnjön fel. Egy olyan rendszerben, ahol mindenki részt vesz, ahol mindenki, mindenki bűnös, eh, ahol tényleg a kézkezet mos elv eh, működik. Nos, ennek azt hiszem eh, vége. Lassan, de biztosan javul a helyzet, haladunk. Köszönjük szépen, asszonyom. Azt hiszem, egy tapsot is megérnem el. A bizottság nagyra értékeli az önök megszólalását, és most átmenet nélkül megadom a szót utolsó előadónknak a mai meghallgatás során. Egy kicsit a sorrendet át kellett alakítani. Anton Deltúr úrnak. Deltúr úr, öt perce van körülbelül, hogy bemutassa szövegét, és utána kérjük, hogy válaszoljon majd a kollégák kérdéseire. ön számára nem teljesen ismeretlen a bizottságunk, bár régen jöttünk létre. Én csak fel szeretném olvasni a szövegemet, körülbelül 10 perces nagy a, ö, értékelem, hogy a Taxa Bizottság megkért, hogy ö, beszéljek LuxLeaks kapcsán önök is ismerik már a fővonalait ennek a botránynak, és egy nagy luxemburgi audi cégnél dolgozom, dolgoztam, és a jogbiztonság úgy tűnik, hogy nem működik, egyre botrányosabbá vált a helyzet a pénzügyi tervezés agresszivitásával kapcsolatban olyan gyakorlatokra lettem figyelmes, amely különösen a multicégekre vonatkozóan gyakorlatilag nulla adókulcsot alkalmaz, és ez elfogadhatatlan a többi adózóval szemben. A nemzeti joganyag olyan, amilyen, de itt egy olyan stratégiáról van szó, amely ö, ezt is még meghaladva kihasználja a helyzetet. Ezek a adóhatósági állásfoglalások kapcsán a tolmácsok kérik, hogy talán ne így olvassa föl a szövegét, mert tolmácsolhatatlan. Nos, tehát <clears throat> ezeket a dokumentumokat, amelyek tudomásomra jutottak, ezeket én megszereztem, lemásoltam, és megtiltották nekem, hogy ezeket bárkinek megmutassam külső adóhatóságnak többek között. 2010-ben, mielőtt még felmondtam volna, úgy döntöttem, hogy több száz ilyen adóhatósági állásfoglalást lemásolok, és ezeket majd újságíróknak fogom eljutatni, mert ezzel a gyakorlattal én nem értek egyet motivációm szerintem nagyon hasonló ahhoz, amit az önök bizottsága is képvisel, mert amikor ezeket a fiskális kiskapukat vizsgálják, akkor önök is talán azt gondolják, amit én, hogy itt a a látszólagos formális jogszerűség mögé bújva nagyon erkölcstelen dolgok zajlanak nagy méretekben. És itt az ideje annak, hogy ezt a témát, amit árnyék fed, hát egy kicsit megvilágítsuk, még ha ez kockázatokkal is jár. Én engem öt év börtönnel fenyegetnek Luxemburgban, <clears throat> és úgy gondolják, hogy azok, akik pedig ezeket a gyakorlatokat bevezették, folytatják, azok pedig bűntelenek. Ugyanakkor hát egyre nagyobb társadalmi támogatottsága van ezeknek az üzelmeknek a feltárásának, és egyre fenyegetőbben lép föl a luxemburgi törvénykezés azokkal szemben, akik ilyesmiről mernének megszólalni. Márpedig ez nem felel meg az Európa Tanács ajánlásainak, ami a whistleblower védelmével kapcsolatos. Ezek az ügyek igenis közügyek, és nem lehet minden miatt a üzleti titok mögé bújni. Itt közérdek is van, nem csak üzleti érdek ezek, ezen témák kapcsán, nagyon is. Na most az önök által vizsgált kérdések vonatkozásában nyilván örömmel válaszolok. <clears throat> Luxemburgban azonban én csak két évig dolgoztam auditort ként. Az én véleményem szerintem nem ér sokkal többet, mint bármely állampolgár véleménye, de azt szeretném, hogy nálam magasabb szakmai tekintélyek is foglalkozzanak a kérdéssel. Két dolgot szeretnék kifejteni még gyorsan. Szeretném az Önök Bizottságának a figyelmét felhívni arra, parlamenti képviselőként, hogy Önöknek joga van dokumentumokat kikérni és embereket meghívni. Egyes tagállamok ezt adott területen nem engedik meg. Örülök annak, hogy az önök bizottságának vannak eltökélt tagjai, akik ezzel megpróbálnak élni is. És azt remélem, hogy még a legszkeptikusabbak önök között is elismerik, hogy a témával foglalkozni kell. Véleményem szerint ezek a gyakorlatok a demokráciát ássák alá, a szociális hálót, azokat az alapokat, amelyeken az adózás is egyébként nyugszik. És ahhoz, hogy a versenyképességét megőrizzék a tagállamok, pont ezhez lenne szükségük bizonyos elvekhez ragaszkodniuk. És 10-20 év múlva Thomas Piketty szerint meg fog szűnni a cégek adóztatása, hát ez pedig nem lehet cél. A status quo, amely egyre rosszabb, fenntarthatatlan. Egyre bonyolultabbak, technikaibbak a viták, amelyek az adókérdésekről is szólnak, ezért sokak számára követhetetlenek. De egy költségvetéssel foglalkozó hivatalból azzal foglalkozó intézménynek, mint az önöké, gondolom, hogy kötelessége ennek utána járni. A foglalkoztatási helyzet sem indokolja azt, hogy ne legyen politikai ambíció ezen adóügyi kérdések kivizsgálására. A kis és középméretű vállalkozások képezik az európai gazdaság gerincét még mindig, és nem szabad, hogy őket még jobban alássák a multik vonatkozó különböző gyakorlati szabályok. Nagyon ijesztő a jelenlegi helyzet, és ha nincsen adózás, adóellenőrzés rendesen, és megfelelő adószabályok, akkor a politikai felelőssége is ö, csökken a, mind a gazdasági és politikai értelemben ezen országoknak, és úgy gondolom, hogy az önök bizottsága tanúságot tehet arról, hogy példaszerűen és aktívan jár el. Kicsit túlépte az idejét, köszönjük. Lenne nekem egy közvetlen megjegyzésem a frakciók felé. Miért hoztuk létre ezt a vizsgálóbizottságot? Azért, mert az a téma, amelyről ma beszélünk, nem közösségi kompetencia, és jogi értelemben még csak nem is parlamenti kompetencia. A parlamentnek ahhoz, hogy bármibe beleszólhasson, európai kompetenciával kapcsolatos kérdésről kéne beszélnie. A kohézióról, a versenyről, a belső piacról, a fogyasztók védelméről. De vizsgálóbizottságot létrehozhatunk, amelyben lehetnek európai tisztviselők, európai politikusok, sőt tagállamok is, tagállami képviselők is. Mert az adóztatás az tény, hogy nemzeti kompetencia. De éppen ezért vigyáztunk, hogy nem adóztatási bizottságot hoztunk létre, hanem egy olyat, amely azonban meghívhat adó szakértőket is. Ön most bemutatott egy szervezetet, vagy egy gyakorlatot. Jó, köszönjük. Nekünk nem dolgunk itt ítélet kimondása. Mi nem merészeljük jogi értelemben elítélni a meglévő gyakorlatot, de itt van a média, itt van a nyilvánosság, és azt a megfigyelést kell, hogy tegyem, hogy valamennyi tagállam, amely minket azzal biztatott, hogy majd eljönnek nekünk információval szolgálni, <clears throat> ezek mind először is beidézték a pénzügyminiszterüket, és azt ígérték, hogy majd mindenkivel beszélhetünk, akik a problémához értenek. Hogy valamennyi helyi stakeholderrel, az NGO-kkal, a whistleblower-kkel, és a újságírókkal is beszélhetünk. És a, a nagy ö, ö, konzulens irodákkal is ö, tárgyalhatunk majd. És még ezt a svájciak is megígérték nekünk, akik nem is Európai Uniós tagállam. Tehát elvileg minden országtól megkaptuk ezt a támogatást. Tehát meggyőződésem, hogy akik kezdetben ö, húza, húzódoztak is ettől, azóta maguk is léptek, és egyfajta nyitottság irányában nyitottak, sőt, nyílt napokat akarnak most már szervezni, egy multicég éppen ma jutott el hozzám a meghívását a nyílt napjukon való részvételre, sőt, hajlandóak lesznek állítólag itt megjelenni a parlamentben is, és részt venni a vitában, de azt várják akkor, hogy más multicégek is ezt tegyék, és az átláthatóság mellett tesznek voksot. Tehát jogilag ugyan nagyon kevés eszközünk van, politikailag azért van erőnk, és úgy tűnik, hogy a dolog beindult. És ezt szerettem volna mindenkinek a tudomására hozni, mert ugye a felvetések erre utaltak. Most pedig akkor első előadónk, képviselőasszonyunk beszélhet Ferrer asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. És köszönöm főleg azt, amit tett. Mert ahogy elnök úr is kifejtette, ez nem ö, mindennapi tett. Hiszen tulajdonképpen ön a LuxLeaks botrány egyik fő tanúja, és egy új gondolkodásmód kialakításának a, a motorja. Köszönjük, hogy vállalt ezt a bátorságot és nyíltságot. Három kérdésem lenne. Több sajtó nyilatkozatot adott már, és többször is leszögezte, hogy ő nem egy konkrét cég ellen harcol, hanem egy mechanizmus, egy eljárás ellen szeretne fellépni. Most jelenleg, miután megpróbálta azt, ami erejében állt, ön számára most mi a téma? Változott a fókusza a tevékenységének, a determináltság eltökéltsége csökkente vagy nőtt? Második kérdésem. A, a whistleblowerek védelmével kapcsolatos. Luxemburgban jártunk mi is, láttuk az önügyét más szempontból is, és azt válaszolták nekünk, hogy az ön ügye egy polgári ügy, mert a társadalmat érintő kérdés, és a bizalmasság ö, <clears throat> érvényes <clears throat> az adatvédelem. Tehát nem adhatnak semmit. Ugyanakkor Ön hogy látja, hogy ez valóban egy ember és egy cég problémája, vagy pedig egy sokkal globálisabb harmadik kérdésem? Azt szeretném megtudni öntől, hogy a vállalkozásokon belül is vannak ugye ellentétes érdekű csoportok és előfordul, hogy egy adott vállalkozáson vagy intézményen belül is, ugye, itt nálunk is ugye ellentétes érdekek forognak, itt van a tanács, a bizottság, és nyilván ugyanez van a vállalatoknál is, és nyilvánvaló, hogy egy érdek mellett elkötelezek emberek nem fognak az ellenérdeknek dolgozni, akár egy cégen belül sem. Tehát szeretném tudni, hogy hogy amit elmondott, azt még miben egészíteni ki. Köszönjük, Mikkel Tajrer. Köszönöm szépen, németül beszélek. Deltúr úr, köszönjük szépen, hogy kész volt ellátogatni ide a szakbizottságunkba. Számomra társelőadó számára is nagyon fontos az ön mai jelenléte, hiszen ön e, az egyetlen, akiről ugye ismeretes, hogy kiszivárogtatóként lehetővé tette a dolgok nyilvánosságra hozatalát. Az ezzel kapcsolatos vita nyilvánosságra hozta, hogy mekkora volumene van ezeknek a dolgoknak, olyan volumene, amit mindez idáig sokan el se tudta képzelni. Esetleg el tudnám mondani, hogy ön egy tanácsadó cég munkatársaként milyen benyomással rendelkezett ezekről az ügyekről? Ugyanis egy kérdés, ami minket foglalkoztat, az az, hogy ezek a vállalatok, amelyek az egyes tagállamokból érkeznek, bizonyos adószabályokat követelnek ki maguknak, vagy fordítva van, a tagállamok azok, amelyek felajánlják nekik ezeket a lehetőségeket és a tanácsadó cégek, akik specifikus ismeretekkel rendelkeznek ezekről az adószabályozásokról, ők célirányosan megkeresnek vállalkozásokat, és segítségüket ajánlják fel, vagy ennek a két dolognak a keveréke történik. Nem tudom, hogy jogi szempontból állás foglalhat-e, de az ön szubjektív szemszögéből egy ilyen vállalkozáson vagy vállalaton belül hogyan bántak ezekkel az ügyekkel. Egy sajtó hírben azt olvastam, hogy nem csak ön, hanem más is foglalkozott ilyen szabályozásokkal. Tudom, hogy itt, hogy az voltak adott esetben bizonyos nyomásgyakorlások, hogy a, hogy a munkatársak gyakorlatilag saját meggyőződésükből, vagy saját munkájuk során maguk jöjjenek rá arra, hogy ezeknek a vállalkozásoknak az adóterhelését csökkenteni kell tudatában vagyok annak, hogy ha ön információkat ad tovább, akkor az adott esetben jogsértő lehet. Felmerül a kérdés, hogy mérlegelte-e azt is, hogy állami hatóságokat kapcsol be. Ugyanis ugye újságírónak adta át a információkat. Felmerült -e esetleg önben, hogy ön ehelyett a helyi rendőrségnél vagy az ügyészségnél tesz feljelentést, és adott esetben végig gondolta tehát el, el tudná mondani, hogy mi volt az, ami visszatartotta önt attól, hogy a hatóságokhoz forduljanak? Az ilyen kiszivárogtatókat vég, végső soron mi mozdítja arra, hogy a hatóságokhoz ne forduljanak, hanem más irányba szivárogtassanak ki, hiszen lehetőség lenne a helyi bűnüldöző hatóságokhoz fordulni, őket tájékoztatni, és más kiszivárogtatók is itt a szakbizottságban utaltak arra, hogy adott esetben ők meg is kísérelték a hatóságoknak a bekapcsolását, de az nem vezetett eredményre, és nem vezetett az adott vállalkozás ügyeinek kivizsgálásához, hanem a kiszivárogtatók eh, maguk eh, lettek aztán pellengérre állítva. Tehát én szeretném ezen a ponton aláhúzni, hogy az a véleményem, eh, hogy a, a kiszivárogtatókat védő jogszabályokat sürgősen javítani kell. Köszönöm, Mikkel. Thank you very much, Chair. Uh... Niedermayer. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy itt van közöttünk. Uram, pár nappal ezelőtt az Amazon bejelentette, hogy a luxemburgi adórendszerének véget vett, és a, az adott országban a valós forgalom után fizet majd adót. Azt hiszem, hogy ez óriási eredmény, és nyilván a közvélemény nyomásának köszönhető. Ön szerint több cég is követhetné ezt a példát, vagy lesz? Vagy ezek inkább kivételes esetek lesznek? Második. Az átláthatóság nagyon fontosnak tűnik annak érdekében, hogy az adó beszedés javítsuk. Auditorként Ön szerint hol van az átláthatóság hatékonyságának a határa e tekintetben? Az átláthatóságról beszélünk, ez egy elég általános téma. Milyen fajta információ kell, hogy nyilvánosságra kerüljön, és melyik az, amely az adó hatóságok célját kell, hogy szolgálja csak? Végezetül azt is hangsúlyoznám, hogy nem a cégek, az adótanácsadók okozták a problémát. A problémát az okozza, hogy elképesztően bonyolultak az adózási szabályok, senki nem tudja egyedül kitölteni az, az adóbevallását. Ezek a borzasztó szabályok ráadásul országról országra változnak. Az adószakértők azt mondják, hogy a társasági nyereségadót teljesen el kellene terölni, és csak a személyi jövedelem adó, a fogyasztási adó jelentene igazi megoldást. Az ön tapasztalatai alapján mit szól ehhez a első hallásra forradalminak tűnő javaslathoz? Köszönjük, Ludek! Annelise Dotz a szocialista frakció nevében a következő. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek, mert úgy érzem, úgy gondolom. Euh, euh, nagyon bátran járt el, nagyon fontos ezt mondani. A közérdekében tette, amit tett much more Inkább angolul folytatom, mindenkit megkímélek a franciaságomtól, és azzal kezdeném, hogy nagyon bátor lépés volt, amikor felt az állást, tehát valószínűleg egy jól fizető karriert adott fel a érdekében, ezért hálásak vagyunk önnek. Röviden a kérdésem a következő. A az üzleti titkokra vonatkozó irányelv tervezetet említette, ezzel kapcsolatban további információkat tudna szolgálni? Ön szerint a titkok ki szolgáltatóinak, a whistleblowereknek ez segít, vagy árt majd? A piaci visszaélésekre vonatkozó irányelv kettős szintű elemei alapján a whistleblowerek védelme is megoldott a bentfentes kereskedelemmel kapcsolatos kiadott információk tekintetében. Még egyszer mondom, a level 2, tehát kettes szintű elemekre gondolok itt. A tagállamok részéről van némi fokú ellenállás ez ügyben, de lehetséges, hogy ezeket az intézkedéseket átültessék a gyakorlatba bizonyos megszorítások mellett. Kíváncsi lennék, hogy ön szerint hogyan lehetne ezt a védelmet EU-s szinten bevezetni, hogyan lehetne ennek EU-s szinten érvényt szerezni. Végezetül magatartási kódexekről beszélgettünk az adó tanácsadókra vonatkozóan. A Big Four, tehát a négy nagy ilyen tanácsadó céggel kapcsolatban azt hallottuk tőlük, hogy nincs ilyenre szükség, pedig az az adóügyi magatartási és etikai kódexeket igenis át kell dolgozni, és ezeknek érvényt is kell szerezni. Ezzel kapcsolatban megkérdezem tehát, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy valami fajta etikai kódex, uniós szintű etikai kódex valóban legyen, vagy legalább az a követelmény, hogy tagállami szinten ez működjön, és a, valóságban is érvényt szerezenek ennek, hiszen úgy érzem, hogy valóban a jogszerűség határa eszegették az adott cégek esetében. Szerintem ez megint csak a legtöbbek esetében az erkölcstelen fogalmát kimeríti. Köszönjük. Ez az utolsó kérdést én magam is feltettem, amikor a Big Four, a, a négy nagy audit cég képviselőit meghallgattuk, féle választ nem kaptunk, talán öntől többet várhatunk. A GUE frakció nevében Fábio De Mászi következik. Köszönöm szépen, Allen. Nagyon jó viszonyom van az elnök úrhoz, mégis szeretnék eh, arra felhasználni a hozzászólási időmet, hogy egy ponton ellent mondjak neki, hogyha lett volna lehetőség arra, hogy egy vizsgálóbizottságot felállítsunk, az jó lett volna, hiszen tudjuk, az Európai Uniós jog 1977 óta folyamatosan meg van sértve, ez lépten nyomon belet valva a tagállamok által a delegációs utunk során, és a bizottság is elmulasztotta a cselekvést, ezért kell most nekünk cselekednünk. De hát a politikai akarat az itt van, és látjuk, hogy erre szükség van. Ellen arra is utalt, hogy azok, akik nem jelennek meg, azok önmagukat nyilvánítják ezzel vétkesnek, ami Delt úr úrhoz intézendő kérdéseimet érinti. Örülök, hogy itt van, és nagyon sajnálom, hogy Juncker a Schumann téren kávézgat, ahelyett, hogy nyilatkozna, és ott ugye bankárokkal találkozgat. Nem tudom, hogy hogyan értékeli ön azt, hogy az üzleti titkok védelmével kapcsolatos irány elvet tehát a, a di, irányelv a diszkréciót ö, kiterjeszthetőnek ö, ítéli, és ezáltal a vizsgálódást még nehezebbé teszi, és ezáltal a kiszivárogtatnak a lehetőségeit is ö, szűkíti. Mi a véleménye erről, és mi a véleménye arról az eljárásról, amit ö, ugye ön ellen indítottak, és mi a vélemény a bizottság magatartásáról, akik ugye azt mondják, hogy mi mossuk kezeinket, akár csak Poncius Pilátus. Nem tudom, hogyan támogatná-e azt, hogy a részvényes irányelvről való szavazás Kor, e, egy nyilvánosan hozzáférhető országonkénti jelentéstételről is szavazzunk. A bizottság egy ilyen ötletet előzőleg e, e, ugye üdvözlendőnek tartott, de bizonyos politikai korifeusok kérésére aztán később visszavonta ezt az álláspontját. Köszönjük, Fábio. Most akkor majd erre még vissza, visszatérünk a jogi alapra, jogi szempontokra, de most meghallgatjuk Kaszkató asszonyt a zöldek részéről. Itt vagyok, köszönöm. Minden tisztelettel én is szeretnék visszatérni az előbb elhangzottakra. Teljesen egyetértek azzal, hogy nekünk inkább politikai, mint jogi hatalmunk van, de a politikai hatalmunk is mm, nagyban függ attól, hogy ki jön el hozzánk, ki tesz tanúságot. És ha a meghívottak többsége megvetéssel nem is válaszol a meghívásunkra, akkor eljött az ideje annak, hogy ezt a politikai ingújat is feltűrjük, mert egyébként nevetségessé válunk a saját mozgásképességünket ássuk alá, hogy ezt elfogadjuk. Elnézésre csak így hátulról látlak. Nagyon szolidárisak vagyunk veled, és azzal, amit tettél, üdvözlünk itt a bizottságban. Ez egy hivatalos helyzet, de tudjuk, hogy nélküled semmi nem történt volna. Hatalmas anyagot tártál föl, ezt köszönjük neked. Fontos azt is látnunk, hogy a te tapasztalatod miben állt. Ha megengeded, néhány személyes kérdést is feltednénk neked. Ez egy nagyon furcsa életút, ha szabad így fogalmaznom, hát hiszen valaha magad is ugye auditor voltál, utána kiszálltál, most pedig büntetőjogi felelősségedet pedzegetik, vitatják. Nagyon kevesen lépik ezt meg az emberek többsége, aki ebben a bizniszben dolgozik, ha többé-kevésbé van is esetleg kételj benne, hogy amit csinál, az mennyiben szolgálja a köz érdekét, hát ideig nem jut el. A zöld frakció egy cloud-szerű portált képzel el, amelybe a whistleblowerek Európában is teljes biztonsággal feltölthetnék a tudomásukra jutó anyagokat, hogy utána ne kelljen jogi következményekkel számolniuk. A parlament jogi szolgálata ettől óv minket, de szerintünk, és azt hiszem szerinted is van módja annak, hogy a whistleblowereket védjük a köz érdekében. És szerinted még hogyan támogathatnánk téged és más whistleblowereket? Most ezek technikai kérdések, de jó lenne, hogyha ö, beszámolnál arról, hogy mikken mentél át érzelmileg, mikor milyen támogatásra lett volna szükséged lélektani, jogi vagy politikai támogatásra. Az FDD frakcióból most Márkó Varinak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeret, szeretnék valamennyi olasz, valamennyi tisztességes olasz, különösen Csinkveszte választói nevében köszönetet mondani Deltur úrnak azért, amit tett. Ugyanis ma a nemzetközi problémák nagy része esetében elmondható, hogy tulajdonképpen egyetlen olyan probléma sincs, ami elérné a nemzetközi koncernek adó elpalástolás, vagy adó elkerülési praktikájától okozott problémát. És lássuk, hogy eh, mi a közvéleménynek a véleménye mindenről. úgy gondolom, hogy az ilyen bizottsági elnöknek, mint Junckernek mindenképpen meg kell adni a lehetőséget a nyilatkozatételre, és azt kell, hogy lássuk, hogy ő nem igazán hajlandó bármiféle változást elérni. És ez egész egyszerűen ahhoz vezet, hogy bizalmatlanság alakul ki a régi politikusokkal szemben, és új mozgalmak, új szervezetek jönnek létre, amelyek adott esetben túl szélsőséges álláspontot képviselnek az ilyen kérdésekben. Így vannak például a szélső jobb oldalon is ilyen mozgalmak. De hát akárhogy is van, a vitában szeretnénk megtudni, hogy, hogy mi a véleménye egy olyan bizottsági elnökről, mint Juncker, aki Görögországot megszorításokkal kényszeríti, ugyanakkor egy olyan országban, aminek csak 500 ezer lakója van, és nagyon kicsi a földrajzi kiterjedtsége is, megteremtett egy adóparadicsomot, a különböző bankok, biztosítási cégek és vállalkozások bevonásával. Olyan vállalkozások bevonásával, amelyek aztán később nem kell, hogy adót fizessenek. Akárhogy is van, mi ebben a harcban az ön oldalán állunk, támogatjuk önt, hogyha az ön tevékenység az a célja, hogy az ilyen praktikákat felfedje. Köszönöm, kedves kollégák, Deltó. Deltó úr, de temps, ce que serait Mennyi időm van, elnök úr? Nos, figyelj el. Reading asszonynak 10 percben sikerült minden kérdésre válaszolni. Én is megpróbálom tőlem telhetően 10 percbe besűríteni akkor. Euh, alors, je vais basiquement prendre dans, dans l'ordre, mais ça, ça va peut-être être... Alapvetően megpróbálom sorrendben de hát nem lesz könnyű. Nos, lássuk akkor. rendszerszerű gyakorlatról számoltam be. Így nem lehet egy-egy cégre vagy tagállamra újra mutogatni, azokat kiragadni példaként, mint ahogy azt a média tette. Ez, ez rendszerszerű Európában. Milyen, mi lehet erre a megoldás? Nos, ahogy azt elmondtam a bevezető beszédemben, a fiskális verseny elleni harc nem oldja meg az összes problémát. Az adóharmonizáció vagy az egységes adózás, a konszolidált társasági adó alap a valós forgalom alapon történő adózás európai és globális szinten lehetne az a megoldás, amely, amely a kiskapukkal való visszaélésnek elejtvetne. El, elnézést, elnézést, de hát ön szakértő, megragadám az alkalmat, mondja az elnök. Milyen technikai megoldás lenne lehetséges ön szerint? Persze vannak a politikai döntések, de ez, ez, ez a mi dolgunk, de az ön dolga az, hogy technikai javaslatot tegyen. Nos, elnézést, nem vagyok én igazán ennek szakértője. Mégsem. Két évet dolgoztam auditorként. Nálam sokkal rátermettebb emberek is vannak, hogy megválaszolják az önkérdését. Euh, surestimer euh, <clears throat> Tehát nem érzem magam igazán kompetensnek arra, hogy megoldást javasoljak egy személyben. A munkavállalási szerződésben ez a fajta titoktartási kötelezettség, most ezzel kapcsolatban is megszólaltak a vészrangok sokak fejében, hiszen teljes átláthatóságról beszéltek többen, én ezt nem, nem támogatom, nem szeretném, hogyha minden dokumentum mindenki számára hozzáférhető lenne, hiszen vannak olyan kereskedelmi mm, üzleti dokumentumok, amelyeket igenis megillet a titoktartási védelem, hogyha nem így járnánk el, a teljes túlzott átláthatóságnak beláthatatlan következményei lennének, tehát igenis vannak olyan titoktartási kötelezettségek, amelyeket be kell tartani. Ez a fajta a vízcsengő, vagy, vagy vízszarang, vagy mechanizmus, ugye most emiatt vagyok én egy büntető eljárás alanya, érdemes lenne átgondolni ezt, hogy hogyan lehetne olyan, olyan kivételeket kivételes esetekben egy, egy hivatal, mondjuk, vagy európai szintű intézmény anonim módon befogadna ilyen fajta információkat, és kiválogatná azt, hogy mi az, ami közérdekű információ, és mi az, ami nem, és így például a whistleblowerek jogi védelme is jobban biztosítva lenne, miközben a közérdeket is szolgálnánk. Ennek mindenképpen valamilyen közszervnek, állami szervnek kellene lennie, mert az általam eh, kiadott eh, információk eh, olyan gyakorlatokról szóltak, amelyek nem feltétlenül jogszerűtlenek, mégis problémásak. Az Európai Bizottság is bizonyos holdingokkal kapcsolatban vizsgálatokat folytat. Egyes esetekben ez bíróság előtt zárul, más esetekben nem. Tehát ami a joggyakorlatot illeti, pontosan az, aki kiadja az információt, a, a, whistleblower whistleblowerek védelme, tehát a whistleblower olyas valaki, aki a közérdek érdekében ilyen információt nyilvánosságra eh, hoz. Az ő védelmük megoldatlan, egyelőre sanátos módon nagyon sok esetben büntetként e, értelmezik ezt, és sivatagból eljárást kezdeményeznek a whistleblower ellen. Szerintem ez így nem szolgálja senkinek az érdekét. Lássuk akkor csak a legfontosabb kérdéseket. A cégek veszik fel a kapcsolatot a tagállamokkal, vagy sem. Nos, erre vonatkozóan sem érzem magam igazán kompetensnek, ahogy választ adjak. Euh, après, effectivement, il y a, euh, y a, d'autres... Euh, Vannak más audit cégek is, amelyek a LuxLeaks ügyben érintettek, és ezért nyugodtan elmondhatom, hogy e, ez egy rendszerszerű probléma, rendszerszerű, szisztematikus gyakorlatról van szó, amelyet én felfedtem. Nem is kommentálnám különösebben ezeknek az audit cégeknek, vagy tanácsadó cégeknek a gyakorlatát, hiszen ők e, a érintettek ebben a büntetőeljáráson, amelynek én ugye az alperes vagyok, ők felperesek, tehát inkább erről most nem beszélnék Ugyanakkor azt elmondhatom, hogy egy elterjedt szisztemikus gyakorlatról van szó, és hát, hogy hol van a jogszerűség határa, és hol kezdődik a jogszerűtlen, ez nem feltétlenül az én feladatom ezt meghatározni az adózási törvényeket, a fiskális szabályokat a politikai szintek hozzák meg, és változhatnak is. Egyrészt a jogalkalmazók majd eldöntik, hogy mi az, ami jogszerű és, és sem, a politikusok pedig eldöntik, hogy a szabály szerint mi legyen jogszerű és jogszerűtlen. De én realista vagyok, és elmondhatom, hogy a magatartási kódexel kapcsolatban én nem érzem úgy, hogy az erkölcsöt vagy az etikát egy, egy cégen igazából számon kérhetjük. A cég eh, egy cég logik logikája úgy működik, hogy alapvetően nyereségorientált, az egy cég létének a célja is maga az, hogy nyereséget termeljen, ehhez költséget minimalizáljon, akár adót is, ezért erkölcsi, magatartási, etikai megfontolásokat számunk kérni egy cégen nem hiszem, hogy feltétlenül, feltétlenül célra vezető. Elnézést, elmondja az elnök, ha megengedi ezzel kapcsolatban a az audit cégeket meghallgattuk, a nagy négyet, azt mondták, hogy mindenkinek megvan a saját belső magatartási vagy etikai kódexe, amihez tartják magukat, és amit szigorúan vesznek. Ön szerint tehát az etikai kódex, amely mondjuk az egész szakmára egyformán, egyetemlegesen érvényes lenne, ez hatásos, hatékony lehetne? Ön szerint nem ez a jó megközelítés. Az ön által ismert cégek esetében a magatartási vagy etikai kódex mennyire volt egy hivatkozási pont, mennyire ismerték, tartották magukat ehhez a, a, a, a cég mindennapi üzletmenetében. Nos, én csak kevés céget és csak pár évig ismertem, tehát nagyon korlátozott tapasztalat alapján nyilatkozhatok. Ebből messze menőt következtetéseket azért nem érdemes levonni, de egy etikai magatartási kódex, ha nem kötelező érvényű, akkor az inkább, inkább a vállalati kommunikáció része, ki lehet rakni a falra, de a mindennapi üzletmenetben, ha ez önkéntes, akkor nem feltétlenül jár ez sok eredménnyel. A bizottság részéről pedig alá szeretném húzni annak a jelentőségét, hogy hogy a jelenlegi következmények tükrében tényleg szükség lenne egy, egy jelentési rendszer, egy védelmi rendszerre, hiszen több ezer ember van olyan helyzetben, mint amilyenben én is voltam. Tehát, hogy mi a morál, és hogy kinek az erkölcséhez kell alkalmazkodni, hogyan definiálják egymás között a beszélők ezt a szót, ez sokat változott azért a legutóbbi időben is, változott a közvélemény, az újságírók révén, a kompetens hatóságok megnyilvánulásai révén, tehát örülök annak, hogy ez a téma egy kicsit azért politikailag előtérbe került, legalább ennyi megtörtént. Ami az irányelvet illeti, én nem ismerem ennek a részleteit. Én nem tudom ezt átfogóan vizsgálni. Egy biztos, hogy a luxemburgi jogban, és valószínűleg az európai jogban is van olyan ö, kitétel, hogy titok védelem. Tehát nyilván van olyan szakmai kötelezettsége adott szakmában az embernek, hogy nem rohan az újságokhoz egy-egy információval. De úgy érzem, hogy ebben a konkrét esetben a dolog természeténél fogva itt szükséges volt az újságírók fellépése, mert nem biztos, hogy mondjuk a, a tehát más területeken is, például ahol ütközik a, a szerzői jog, meg a személyes jog védelme, mondjuk a terrorizmus elleni harca, ott is hát két jogelv ütközik, és itt is erről van szó. És az újságírónak is megvan a maguk etikai szabálya joga ahhoz, hogy gazdasági kérdésekkel foglalkozzanak. Oui, sur ma situation, bah, le, euh, bon, je, bah, je, voilà, je fais, je fais l'objet d'une... De... Ami a, a konkrét helyzetemet most a büntetőjogi eljárást illeti, még ez nyitott. Főleg politikai támogatást remélek, ez a meghívás már önmagában is egy szimbólum, és nyilván az igazságszolgáltatást ez nem fogja befolyásolni, de a vitát, az erről való gondolkodást mindenképpen ösztönözheti. Nem tudom, hogy elfelejtettem-e válaszolni valamelyik kérdésre. Még esetleg Zsoli asszony? Én is meg szeretném köszönni de úrnak azt, amit tett és amely tette révén egyáltalán ez a bizottság megszülethetett, hogy ezzel foglalkozhatunk. Szükség volt már a LuxLeaks-re, és egy olyan emberre, mint ön, és egy ilyen bizottságra, hogy ezzel a kérdéssel valaki legalább foglalkozzon, mert a Barózó Bizottság bizony nem akart foglalkozni vele. És az adóhatósági állásfoglalások ezrével születtek. Tehát nyilvánosság előtt szeretnék önnek keszenetet mondani, mert az ön tevékenysége a világ igazságosságához járult hozzá. Mikkel Toyrernek adok most szót? Köszönöm én is Deltúr úrnak, hogy eljött, és elnök úrtól, önnek, öntől azt kérdezem, kér, hogyha Deltúr úrnak több időre lenne szüksége, akkor ezt nem lehetne megadni neki? Ahhoz, hogy elmondja, mit akar? és esetleg lehetne a hivatalos ülés után még, ha Deltúr ehhez hozzájárul, külön leülni vele. Fábio? Én is támogattam, hogyha van rugalmasságra lehetőségünk, akkor ezt Deltúr úr esetében mindenképpen használnánk. Ez szimbolikus is, mert eh, annak a tükrében, amin ő átment, meg átmegy, ennél többre lenne szükség. A business titok ügyében pedig az Európai Bizottság jelenleg éppen ki akarja bővíteni azon témák körét, amit, amiket a, a cégek üzleti titoknak nyilváníthatnak, csak tájékoztatásul. Ami a whistleblowerek védelmét illeti, Deltúr úrnak mondhatjuk, általában nem most az önök konkrét esetében, hanem az önhöz hasonló helyzetbe kerülők számára mondjuk, hogy a parlament már többségi szavazással elfogadta azt, hogy, hogy az Európai Bizottságnak jogot, joganyagot kell alkotni a whistleblowerek védelmére. Tehát ezt az elvet érvényesíteni kell, összhangban persze más elvekkel, és ez az ügy tehát elindult. Nem tudjuk, hogy hol tart, mikor jön elő a bizottság majd egy ilyen jog, jogalkotási javaslattal, de, de ezt a parlament ö, kérte, és ugyanebben a szellemben hívtuk meg önt ide. Anna Gomes kapszót. Köszönöm. Képviselőként is teljes szívből támogatom az ön munkáját, ambícióját. De lenne egy kérdésem. Ön <clears throat> végül is megállapodásokat hozott nyilvánosságra, adóhatósági állásfoglalásokat, amelyek esetenként különböző hasznot hajtottak egy államnak vagy cégnek. A vállalkozások működése szempontjából milyen általánosságot lehet levonni, hogy az ilyen tanácsadó audit cégek és a kormány viszonyát uh, hogyan lehetne kellene változtatni? Volt már hasonló esetünk. A SwissLeaks ugye? Ott volt egy Lagarde lista, vagy egy Schonstein lista, és a kormányok, legalábbis a svájci például, semmit nem tett ezekre válaszul. Azt is meg szeretném kérdezni öntől, hogy, hogy az adómentesség, adóamnestia, a, nem csak a nagy négyeknél, a text dodging elfedésére szolgál. És az olyan cégek, mint a nagy négyek, hiszem 2005, 2010, 2012-ben is voltak esetek. A profitok kitisztítását szolgálják sokszor ezek a szerződések mi az összefüggés? Ami a szabad kikötőket, a free portokat illeti, ugye Luxemburgban, Svájcban is vannak ilyenek, Szingapúr is az. Ön is, vagy azt hallottam, hogy hogy egyre több a kezdeményezés annak érdekében, hogy ezekben a szabad kikötőkben halmazzanak föl értékeket, egy vagy több éven át is, csak azért, hogy ne kelljen adót fizetni utánuk. Erről mit tud? Utolsó felszólalónk, bervans, Perez következik. Gyorsan! Először is gratulál, gratulációkkal kell kezdenem, másképp nem is megy, és minden Mm, okunk megvan erre, hiszen a, ez, a, ez, a fa, ez a bátorsága tényleg az európai jót szolgálja, ezért támogatásunkat, köszönetünket megérdemli. Ugyanakkor elképesztőnek találom ön ön is elmondta, hogy azzal, hogy a dokumentumokat használta vagy kiadta, ezzel tulajdonképpen önmagát hozta, húzta végül is csőben a jelenleg folyó eljárás értelmében. Mindenképpen egy olyan struktúrára van szükség, amely az igazi whistleblower-eket esetében a, a közérdekű információt és az üzleti jellegű információt elválasztja valahogy, pont a whistleblower-ek védelme érdekében. Az Európai Bizottság ezt mondja, hogy bizonyos adatokat nem akar nyilvánosságra hozni, amelyeket ő kap. Még csak az elején járunk ennek az együtt gondolkodásnak, nyilván ön sem gondolta még végig, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten, és hát a, a bíróság eljárás is épp csak elkezdődött majd látjuk ennek a végkimenetelét. Ugyanakkor az üzleti titkokkal kapcsolatban persze vannak olyan adatok, amelyeknek titokban kell maradniuk. Euh, euh, Ami a cég üzlet menetét illeti, nos ezzel kapcsolatban többfajta kényes információs létezik, és az igazi nehézség éppen ezért szerintem az, és a kollégák is imént említették, hogyha egy cég felveszi az adóhatósággal kapcsolatot, hogy jól értettük-e a jogszabályt, kérünk egy hivatalos állásfoglalást erről, ez a tax ruling. Nekünk jogalkotóknak pedig nagyon nehéz ennek a végére járni. Hogyha azt mondhatnánk az Európai Bizottságnak, hogy a jövőre nézve erre vagy erre van szükségünk, akkor világosan kell fogalmazni. Az adóelkerüléssel, az adócsalással már foglalkoztunk, most már az adó optimalizálás ügyében is valahogy kodifikálni kellene a szabályokat. Hiszen, hogyha közérdekkel ellentétes ez a fajta típusú adó optimalizálás, akkor ezt jogszabályba kell foglalni. Hogyha ön tud erre vonatkozóan mondani valamit, az ön hát ha nem is a hosszú évek tapasztalatából ö, táplálkozik mindez, hiszen csak pár évig dolgozott itt auditorként, de mégis jóval mélyebb rálátása lett ezekre a kérdésekre, mint nekünk köszönjük, Deltúr úr, azt hiszem, hogy megszólították önt komoly kérdésekre. Próbáljon meg viszonylag rövid idő alatt válaszolni. Több kérdés is elhangzott, ezekre nem tudok egy mondatban válaszolni. Nos, ami a freeportokkal kapcsolatban, mit is mondhatnék erre a közvetlen kapcsolatom igazából, vagy tapasztalatom közvetlenül nem terjed ki. De valóban vannak másfajta stratégiák az adó minimalizálásra vonatkozóan, amelyek pontosan azt célozzák, hogy ne vagy alig fizessenek adót ezek a cégek. Ezért mondtam a korábbi hozzászólásomban, hogy világos, hogy mi a célja ennek a gyakorlatnak. A de l'ensemble des, des, des techniques utilisées. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalával pontosan ezt a célt szolgáltam, és erre kell valamit reagálni, hiszen ezzel vissza is térhetek egyébként arra a problémára, ami az, hogy mennyire összetett és bonyolult, komplex mindez, az világos, hogy egy olyan stratégiával van dolgunk, hogy a, egyrészt egy, egyik, egy, egyrészt itt van az átláthatóság kérdése, amely elérendő cél, másrészt valahogy össze kell egyeztetni a, a közszervek az állami hatalmak eljárása. Mert hát ez a demokratikus vitának is tárgya kell, hogy legyen, és amennyiben egy politikai képviselő vagy a képviselők nem figyelnek oda ezekre a kérdésekre, és nem próbálják azokat megoldani. Nem akarom most leegyszerűsíteni a világot, vagy szimplán látni a világot, de mindenképpen az kell, hogy mindenki a kötelességét teljesítse, és nem lehet nem lehet elbújni az államtitkok, meg ilyesminek a fogalma mögé európai szinten teljesen egyértelművé kell tenni azt, hogy milyen érdekeket védünk, már pedig az az érdek, amit nekünk védenünk kell, az az európai közérdek. És itt eh, lehet, hogy eh, van azért egy ellentmondás is. Aztán van egy másik dolog, amit eh, elfelejtettem. Nem tudom, hogy mit lehet tenni a bizonyos multiknak a viselkedésével, amelyek eh, az agresszív adótervezéssel próbálnak megmenekülni a kötelezettségeik eh, elől. Eh, márpedig a mi véleményünk az kell, hogy legyen, hogy adót fizetni kell, és nem lehet azt mondani, hogy ők döntik el, hogy hol eh, fizetnek adót. Ez, az, ez adózási kérdés, ez nem nagy level kérdés. Tehát eh, be kell tartani, be kell tartatni a törvényt, alkalmazni kell a törvényt. E, mégis, e, amikor ha mi hagyjuk, hogy megkerüljék ezeket a törvényeket, az egy olyan nagyvonalúság, amit igazándiból nem engedhetünk meg magunknak. Nyilván való, hogy bizonyos szempontból a labda, a nagyvállalkozások, a multik tér felén van, mert nekik alkalmazniuk kéne a törvényt. Bon, et, et après, comment, euh, euh, comment codifier, euh, pour, pour, pour reprendre le mot És euh, aztán, hogy hogyan lehet euh, kodifikálni ezt a helyzetet, um, és hogyan lehet megállapítani a helyzetnek a legalitását, vagy annak hiányát. Ez persze nagyon nehéz kérdés, Alapvetően a, a tényleges adókulcs az, ami, ami itt egy kulcsfogalom kell, hogy legyen, e, és ezáltal kell megakadályozni azokat a nyilvánvalóan abuzív helyzeteket, amelyek kialakulnak, e, és utána járni azoknak a pénzeknek, amelyek eltűnnek. És valóban erről beszélt Tyler úr is, amikor egy nagy cég Németországban termeli meg a hasznát, ugyanakkor Luxemburgban fizet adót, áfát. Delto úr, nem akarom önbe folytani a szót, ha van még mondani valója, akkor mondja. De ha már nincs mondani valója, akkor is kapcsolatban maradunk, és azok, akik most a bizottság előtt meglettek hallgatva, azok azok továbbra is a listánkon vannak, tehát a raportőrök adott esetben felveszik velük újra a kapcsolatot, ha ez szükséges. Nekünk van egy honlapunk is arra vonatkozóan, hogy, vagy arra kifejlesztve és létrehozva, hogy hogy meg lehessen fogalmazni kérdéseket, ami pedig a whistleblowerek helyzetét illeti, kicsit bonyolult a helyzet, mert ugye felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet megvédeni a whistleblowereket, hogyha esetleg ezelőtt a bizottság előtt szeretnének megnyilvánulni. Ugye a különbség sajnos az, hogy a parlamenti képviselőknek és az újságíróknak más a jogi megítélése. Az újságírók például nem kell, hogy felfedjék a forrásaikat. Tehát ha valaki től hozzánk egy írásos anyaggal fordul, amelyben jelzi, hogy bizonyos praktikákról van tudomása, amelyek aggályokat vetnek fel, mi nem tudjuk garantálni azt, hogy ezeket az adatokat egy igazságszolgáltatási rendszer adott esetben ellene is felhasználja. Tehát mi megpróbálunk anonimitást biztosítani, ugyanakkor a dokumentumnak a valódiságát ellenőrizni, amennyire erre képesek vagyunk, e, és a tényeknek, valamint az eseményeknek a a, a valódiságát megpróbáljuk ellenőrizni. Egy másik dolog, amiről itt már beszéltek, és amin érdemes elgondolkozni, az az, hogy az Európai Uniónak kellene, hogy legyen egy olyan intézménye, vagy valamilyen szerve, amely ezzel a témával foglalkozik állandó alapon. Ugye mi addig foglalkozunk ezzel, ameddig ez a bizottság működni fog, látjuk azt, hogy milyen érzelmeket keltettek azok a praktikák, amelyekre fényderült, és a parlament által elvégzett munkán túlmenően, valamint a jogalkotási munkán túlmenően, amelyet például majd mi is elvégzünk, hogyha a bizottság javaslatot tesz ilyenre, akkor azon túlmenően nyilván az OECD ajánlásai alapján is azt kell biztosítani, hogy ezeket az új elveket és szabályokat alkalmazzuk, és később se álljanak helyre olyan viszonyok, amelyek esetleg elítélendőek, vagy nem megfelelőek. A Mario Monti itteni megjelenésének talán az egyik legfontosabb pontja az volt, hogy ő volt a kezdeményezője annak az első olyan kezdeményezésnek, amely arra irányult, hogy javuljon a helyzet. És volt is ideiglenes javulás, de 20 évvel később visszájára fordult a folyamat, és rosszabb a helyzet, mint annak idején volt. Hogyha most reményeink szerint sikerül meggyőznünk az összes kormányt, mert hát ugye nekik egyhangban kell dönteniük, hogy legyen egy nemzetközi megállapodás adott esetben globális szinten ezen gyakorlatok ellen, és azt elérendő, hogy átlátható, méltányos adórendszerek működjenek. Nos, egy ilyen rendszer csak akkor fog működni, hogyha az egész világ működteti, és hosszú távon. Minden esetre én most megköszönöm az önök eh, itteni megjelenését, és mindazt, amit elmondtak. Eh, önök itt most egyfajta új polgári hozzáállást is képviselnek. Eh, ugye ön például szándékosan vállalta a következményét annak, hogy megfogja, meg, megsérti a törvényt, azért, hogy egy vitát provokálhasson, és most ránk tartozik, vagy a mi feladatunk az, hogy a közérdek érdekében megtegyük azokat a lépéseket, amelyek szükségesek. Köszönöm. Kedves kollégák, nos, akkor a napirendünk kettes pontjára visszatérhetünk, és bármilyen egyéb kérdésekre is, hogyha egyetértenek. Ugyanis az elnöki közlemények arról szólnak, hogy a koordinátorok milyen döntéseket hoztak meg a munkánkkal kapcsolatosan, illetve arról is, ami a jövőbeli üléseinket illeti. Mi a legfontosabb? Nos, a munkánk alakulását, ha megnézzük, az Econ és ugye két nagyra becsült jelentéstevője Nilebána és Analíz jelenlétében oda jutottunk, hogy hát egy kicsit több időre lesz szükségünk ahhoz, hogy egyrészt az információkat megemészszük, az ajánlásokat felhasználjuk, és tehát az előadó jelentését elkészítjük. És ez azt jelenti, hogy a koordinátorokkal arra jutottunk, hogy hosszabbítsuk meg a szakbizottság megbizatását egészen október végéig. Ez a TAX bizottságra vonatkozna, és így novemberben a második plenáris ülésen lehetne szavazásra bocsájtani a jelentést. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkánk programozását a következőképpen intézzük. Júniusig ugye a meghallgatások, helyi látogatásokból, ugye már a hatból öt látogatás megvan, még az Egyesült Királyságba elmegyünk 19-én, tehát hogy ezekből összegyűjtjük, feldolgozzuk az információkat még a nyár elejéig, ugye az internetes honlapon is ott vannak, aztán angol nyelven a nyári szünet előtt jelentkez, mindenkinek majd elérhető lesz a jelentés, és utána ősszel lesz meg az összes nyelvi változat, és akkor végigmehetünk a szokásos munkán, a szöveg megvitatása, a módosítók, a szavazás a szakbizottságban, a plenáris, és így tovább. Emlékeztetek mindenkit, hogy ugye a Leaks az egy országot érint, de hát ugye 27, a többi 27 is érintett lett, és egy írásos kérdő, kérdőívet készítettünk, és kilenc kormány válaszolt a dátumra. Hát jó, mondjuk a határidő vasárnapra esett, de reménykedünk, hogy a többiek is ö, válaszolni fognak, és majd egymás után becsordogálnak ezek a válaszok. A holnapi napon lesz egy workshop. Ezt a Policy Department szervezi, az A Policy Department, és fiskális, illetve egyetemi szakértőket hívnak meg. Az időzítés holnap délután, itt van a kezemben ez a szórólap, akkor mindenki tudja, én sajnos nem tudok eljönni erre, de alelnökünk majd részt vesz a workshopon, ő fog elnökölni. Aztán egy szóval illetem a delegációkat is. Na most a következő találkozó, ami politikai szempontból nagyon fontos, és én erről beszélek, szeretnék beszélni, ez 17-e, tehát június 17-e, egy nagyon fontos nap lesz a naptárunkban, mert ugye írtunk a 28 kormánynak, tagállami kormánynak, írtunk a 28 nemzeti parlamentnek, és arra kértük őket, tehát ugye nyilván az érintett szakbizottságokat, mindenütt van pénzügyi szakbizottság, tehát arra kértük őket, hogy akit érdekel a mi munkánk, az legyen szíves, és vegyen részt hogyan lehet ezt megtenni. Ugye meghívjuk őket mindannyian, hogy jöjjenek el, és akkor egy eszmecserét nyilvános parlament, nemzeti parlamentekkel szervezett eszmecserét tartunk június 17-én, és el is küldöm majd mindenkinek erről az anyagot, és arra kérem a kép, kedves képviselőtársaimat, hogy a saját nemzeti parlamentjüknél legyenek szívesek lobbizni hogy minél több nemzeti parlament képviseltesse magát ezen a találkozón, eszmecserén. Egyébként már biztosított bennünket a parlamentek kb. fele, egy picit több, mint fele, hogy érdekli őket, és el fognak jönni, 18 tagállam pedig, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan 6 pénzügyi, pénzügyekkel foglalkozó szakbizottságra számíthatunk, és Műé úr itt lesz, ő a francia parlament pénzügyi bizottságának lelnöke volt, és egyébként ő előadója is volt pont ennek a témának, Pierre Alain Műé. Úgyhogy hat hónappal ezelőtt, és és még azt is kértem, nem tudom, hogy megkaptuk-e már a választ, hogy Madame Hodge, tehát hogy Hodge asszony el tud-e jönni, most ugye hát nekünk az a problémánk, illetve ezt most sajnáljuk, hogy ő Westminsterbe nem került be megint, de Hodge, Margaret Hodge volt az ottani Költségvetés Ellenőrzési Bizottság vezetője, gyakorlatilag Mike Toyer kollégája, magyarázhatom így is, és ő nagyon sok igen rendkívüli meghallgatást szervezett, volt a Google témájában is egy, úgyhogy őt például nagyon szívesen meghallgatnánk, tehát lesznek más nemzeti parlamentek is, akik szintén folytattak hasonló vizsgálatokat, például a magyar parlament is egy ilyen, és a ciprusi parlament egy másik, ugye Ciprus is nagyon fontos szerepet játszik ebben a témában. Úgyhogy szerintem nagyon fontos alkalom lesz ez, és még egyszer kérnék mindenkit arra, hogy legyen szíves, lobbizzon a Nemzeti Parlament pénzügyi bizottságánál, hogy képviseljék magukat, a frakciók is lobbizhatnak, frakciókban is lehet, tehát ez fontos. És a következő pedig 23. ami nagyon fontos, egy meghallgatás, amit nem tudtunk megszervezni, személyes problémák miatt nem jöttek el, a, vagy nem tudtak eljönni a meghívottak. Persze felmerült az a nehézség, amit egy-két hozzászóló is ugye említett, hogy sokszor például azok a nagyvállalatok, akiknek a, akiket meghívtunk ide, e, elutasították ezt a meghívást, és nem voltak hajlandók részt venni itt az eszmecserén. Hát ez nem veszi el a mi kedvünket attól, hogy vizsgálódjunk, és néhányan önök közül már tudják, ismerik a sajtóközleményt, és így tovább, de én ezt nyilvánosan is elmondtam, és elmondom még egyszer, hogy mindenki, akit meghívunk, és elutasítja a részvételt, az gyakorlatilag azt jelenti, mintha ő bűnösnek vallaná magát, vagy olyan információkkal rendelkezik, amelyeket nem kíván megosztani a parlamenttel. Tehát több kategória is van. Ugye vannak olyan vállalatok, ahol már valami fajta jogi eljárás indult, vagy hát majdnem jogi eljárás. Lehet, hogy ez a nemzeti szinten indult el, vagy mondjuk az Európai Bizottság indított eljárást kartelügyben, vagy a domináns helyzettel való visszaélés miatt, és így tovább és lehet, hogy ezek a cégek ugye úgy gondolják, hogy jobb, hogyha inkább nem szólnak nyilvánosan semmit, mert ez az ő érdekeiket jobban szolgálja. De ugye van egy lista is, amit az előadó összeállított, és a koordinátorok el is fogadták ezt. Tehát mi szerettünk volna különböző tagállamokból meghívni nagyvállalatokat, ilyen multikat, akik teljesen különböző tevékenységeket végeznek, négy, két amerikai, négy európai, vannak akik a hagyományos gazdaságban tevékenykednek, vannak akik a digitálisban, és itt Tehát azt szerettük volna, hogy minél nagyobb legyen a, a minta, és mondjuk azt szerettük volna, hogy ne utasítsák vissza a meghívást, és hogy ez ne azt jelentse, hogy hát mi azt gyanítjuk, hogy ők bűnösök, és itt van. Tehát teljesen mindegy, hogy gépgyártás, repülőgépgyártás, járműgyártás, kőolajforgalmazás, vagy akármi, hanem a fiskális stratégiát akartuk megérteni, amit ezek a vállalatok alkalmaznak. Nos, hát a nemzeti parlamenteknek a beleegyezését valószínűleg megkapjuk, tehát meg tudjuk kapni ehhez, és voltak olyan nagyvállalatok, amelyek reagáltak. Az Amazon például az első, hogyha igaz és betartják a válaszukat, akkor ők lesznek az első, elsők, akik beszámolnak itt a szakbizottság előtt. És hát várjuk ezt az alkalmat, ez lesz június 23-án, tehát ezért ennyire fontos ez a dátum. És aztán ne feledkezzünk meg a többi kormányról, a többi miniszterről sem, írtunk mind a 28-nak, úgyhogy, ahogy mondtam már, 9-en válaszoltak a kérdőívre, de emellett kaptunk miniszterektől is választ, voltak, akik azt mondták, hogy hát én nem tudok eljönni önökhöz, de meghívom önöket hozzám. Az észt és a portugál pénzügyminiszter például ezt válaszolta, mások pedig azt mondták, hogy hát én az önök rendelkezésére állok, elutazom ahova akarják, vagy találkozhatom az előadóval, vagy a bűróval, vagy a koordinátorokkal, el tudok jönni a, az ülésükre. Én személyesen találkoztam egy-kettőjükkel, és hát ugye nyilván a koordinát, mindezt a koordinátorok támogatásával ezt nem győzöm hangsúlyozni. És azt kértem, hogy mondjuk esetleg több pénzügyminisztert lehetne meghallgatni ugyanazon alkalommal, egy alkalommal. Másokat meglátogatunk, és az ECOFIN tanácsról ne feledkezzünk meg, ugye júliusban, van egy Luxemburgban, Luxemburgban is júniusban, és aztán lesz egy júliusban. A következő ECOFIN ülés az július 14-én lesz, és előtte 13-án délután van az Eurogroup, az Eurogroup ülése, és például az Eurogroup ülése után meg lehetne hívni néhány miniszter, pénzügyminisztert. A francia pénzügyminiszterrel én ma, talál, ma reggel találkoztam, és ő beleegyezett, és a, az elképzelésünk pedig a következő lenne. Hát nyilván beszélünk ezekkel a miniszterekkel, de ugyanezt a meghívást nyilván megtesszük az észt a portugál miniszternek, a lengyelről is elmondhatom egyébként a lengyel miniszterről, hogy hajlandónak mutatkozik, és a francia pénzügyminiszter azt mondja, hogy hát ha a német kollégája jelen tudna lenni, az egy nagyon jó gondolat lenne. Szerintem ezt osztani fogják ezt a gondolatot, úgyhogy akkor ő fel is veszi a kapcsolatot nyilván német kollégájával, de hát én is, és nyilván itt a szakbizottságban dolgozó német parlamenti képviselő kollégák is igyekeznek ezt megtenni. Ugye, hogy a többi ország miniszterei is jelen legyen, legyenek, Ugye tudjuk, hogy a LuxLeaks után például a három pénzügyminiszter levelet írt annak érdekében, hogy történjen valami. A spanyol pénzügyminiszter is, Luis de Pindos is az érintettek között volt, ugye őt már meghívtuk Madridba, és ő is hajlandó lesz valószínűleg eljönni, az európai szinten is aktív szeretne lenni, tehát mondom, hogyha legalább egy hat, de mondjuk jobb lenne még több minisztert elhívni, hát nyilván nem lehet biztos az egész ECOFINT ide csődíteni, de legalább a miniszterek felét, és akkor a, nyilván miután az írásos válaszokat kielemeztük, és akkor meg tudjuk őket kérdezni konkrétan arról, hogy mi is zajlik a saját hazájukban. Szeretnénk a véleményüket kikérni a bizottsági csomagról is, mert ugye az addigra meg lesz. És a bizottság július másodikán, és ez is egy nagyon fontos dátum a sok között, amit említettem, el fog jönni bemutatni ezt a csomagot, amikor az ECON és a TAX bizottság ülésezik együtt. Tehát ekkor jön az Európai Bizottság bemutatni ezt a csomagot, és nagyon hasznos pillanat, amit az előadóink is, az előadónk is ki tud használni. Úgyhogy, és itt kéri Tojrer képviselő, Miguel Tojrer a szót, tessék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudják, hogy gyakran gyakoroltam már kritikát, és ezért szeretnék most önnek gratulálni azért, elnök úr, hogy sikerült önnek a francia pénzügyminisztert megnyernie ahhoz, hogy eljönjön ide, ide hozzánk a szakbizottságba. Ez eléggé bíztató. Úgy gondoljuk a társjelentéstevőnkkel, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pénzügyminisztereket ide elhívjuk. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, amelyről igenis beszélni kell. Az állampolgárok azt kérdezik, hogy a múltban miért nem sikerült az, hogy a kormányközi konstrukciókban a pénzminiszterek ezt a kérdést megoldják. Köszönöm ezt a meghívást. Van még egy másik pont, amit hangsúlyozni kell. Én, mint társjelentéstevő, úgy vélem, hogy a cégeket is, ha meghívjuk, hogyha a multik nem találják meg az útját annak, hogy eljöjjenek ide, akkor szerintem az botrányos, ugyanis eh, amikor a szabályozásról van szó, amikor arról van szó, hogy jobb feltételeket kell teremtenünk az üzletek számára, akkor mindig megkeresnek a vállalatok képviselői bennünket, viszont most, amikor szeretnék megérteni azt, hogy a nemzetközi adórezsim hogyan működik, és amikor rá vagyunk arra szorulva, hogy megismerjük a multik perspektíváját, hogy ez az úgynevezett tax ruling, miért jött létre a Starbucks, az Amazon, az InBev vagy más cégek esetében, akiknek a neve felmerült a LuxLeaks esetében, vagy német példa esetében, a Commerzbank, Deutsche Bank esetében, nem lehet az, hogy nem találják meg a módját annak, hogy eljöjjenek ide, tehát egyeteműen kijelentem azt, elnök úr, hogy teljes mértékben támogatom önt, és arra kérem, hogy esetlegesen az Európai Parlament elnökéhez is forduljon, és mutasson rá nyomatékkal, hogy a nemzetközi koncerneket is szeretnék meghallgatni ebben a szakbizottságban. Euh, euh, Köszönöm. Mindjárt megadom majd a szót, Peterle úr. Nos, mi az írásban küldött meghívókat nyilvánosságra hozzuk és írásban kérünk választ, amit szintén nyilvánosságra hozunk, amennyiben amennyiben ez nem működik, akkor természetesen az elnökhöz is lehet fordulni a segítségért. Peter Le úr. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a nyilvánosságra hozzuk azt is, hogy pontosan melyik vállalatok nem tettek eleget a meghívásunknak, nem csak a mi weboldalunkon, hanem azon is el kell gondolkodni, hogy közösen hogyan tudjuk ezt nyilvánosságra hozni úgy, hogy erről mindenki tudomást szerezzen, és talán ezeknek a cégeknek majd magyarázkodniuk kell az ügyfeleikkel szemben, és talán emiatt majd meggondolják magukat. Teljesen igaza van, azt javaslom, hogy a jövő héten, ugye Strasbourgban leszünk, én azt javaslom, hogy mostantól kezdve akkor indítsuk újra ezt az ügyet, és e, a jövő héten a Strasburgi ülésünkön majd e, Eh, akkor összegezzük, amink van, és egy sajtótájékoztatót is eh, tarthatunk eh, a raportőrökkel, és megmondhatjuk teljesen nyilvánvalóan, hogy kiküldtük a meghívókat, vannak olyan cégek, amelyek jönnek, vannak olyanok, amelyek nem hajlandóak jönni. És akkor innentől kezdve, Eliza, neked megfelel? Igen, én is ezt szerettem volna. Egy kérdésem van csak Marius Kollal kapcsolatban nem tudom, hogy eh, szállítási eh, probléma miatt nem jött jött-e, vagy eh, visszautasította, hogy megjelenjen előttünk. Számomra nem volt ez világos. Nos, az igazság az, hogy nagyon ne, nehéz, nehéz őt elérni. Marius Kort nagyon nehéz elérni. Ugyanakkor nem tettünk le erről az ismert címekre küldtünk, vagy címre küldtünk meghívót, az ismert telefonszámon hagytunk üzenetet, e, és e, mivel mára nem sikerült őt elérni, előkeríteni, nem sikerült választ se kapni igazándiból tőle, innentől kezdve nyilván ma nem jelent meg, de remélem, hogy júniusig Eh, illetve a következő ülésünkig, 23-áig sikerül eh, rendezni ezt a dolgot. Köszönöm, és akkor ezzel is zárom az ülést.